buongiorno, cari colleghi. Kedves kollégák, kezdjük meg a munkát. Jó napot kívánok mindenkinek, itt van a jelentéstevünk is, úgyhogy tartsuk tiszteletben azoknak a pontosságát, akik jól nézték az órájukat ma reggel, és kezdjük meg a mai ülést tehát. Jattemaki képviselő, az EP választási megfigyelő küldöttségének vezetője, el fogja mondani benyomásait. egy nemzetközi megválasztási választási megfigyelő misszión való részvételéről. November 7-én Azerbajdzsánban került erre a látogatásra sor. Úgy tűnik a megjegyzésekből, hogy ugyan békés volt a választások lemen- lefolyása, és az ellenzék is részt vehetett a választásokon, de valahogy a megfigyelők mégiscsak úgy vélik, hogy nem támogattak, nem tapasztaltak Azerbajcsán demokratizálódó folyamatában nagyobb előrelépést. De természetesen most inkább megadom a szót Játtem aki asszonynak, aki majd ezt pontosítja. Good morning, Mr. Chairman, and... Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Nagyon szép reggelünk van. És azt gondolom, hogy a legjobb tagjai a bizottságnak itt vannak. De ami a lényeget illeti. Heten voltunk a delegációban, illetve az egyéb munkatársak, összesen 15 tagja volt így a delegációnak. Köszönetet szeretnék mondani az elnök úrnak, hogy bemutathatom az azerbajdzsáni misszió tapasztalatait. És ahogy az elnök úr már elmondta, nyugodtan, békésen zajlottak az események, és ez feltétlenül pozitívum. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem zajlott minden teljesen a tervezettek szerint. A választások lebonyolítása nem volt elégséges ahhoz, hogy a demokratikus fejlődés kapcsán jelentős előrelépés történhessen. Az Európai Parlament delegációja az ország számos régiójába ellátogathatott. Számos képviselő arról számolt be, hogy az általános atmoszféra nyugodt volt, és a választások technikai lebonyolítása pozitív volt. Voltak azonban jelentős hiányosságok, amik az átláthatóságot illeti, a számlálást, illetve a választási jegyzőkönyvek előkészítését. Az azerbajdzsáni választások nem generáltak politikai vitát, illetve a közvélemény érdeklődését sem keltették fel Szinte alig volt észrevehető, hogy egyáltalán voltak választások az országban. Nem voltak plakátok, nem voltak választási kampányok. Elméleti lehetőség sem volt arra, hogy egy más eh, többséget választanak meg a parla- parlamentben. 38 ellenzéki vezetőt regisztráltak egy olyan parlamentben, amelynek 125 tagja van. Nem volt független és objektív a beszámolása a médiában. Éppen ezért a különböző nézetek sem jelenhettek meg. És ez alapján nem tudtak a választók dönteni. A többségi párt és az, az ellenzék jelöltjei között nem volt jelentősebb vita. A televízióban főleg monológokat lehetett hallani, de nem került sor élénk vitára a politikai programokról. A különböző pártokkal folytatott találkozókon a delegáció tagjai Többször megkérdezték a különböző pártok elnökeit arról, hogy mi a programjuk, de erről nem tudtak beszámolni. A többségi pártot kritizálták pusztán. A választások után a hosszadalmas és nem mindig könnyű tárgyalások után sikerült közös nyilatkozatot készíteni az Európa Tanács parlamenti közgyűlésével, az OECD közgyűlésével, illetve az emberjog és demokratikus intézmények tanácsa gyűlésével. Engedjék meg, hogy eh, néhány eh, politikai megjegyzést is tegyek a megfigyelésekkel kapcsolatban. Azerbajdzsában a választásokat és a demokratikus fejlődést eh, a megfelelő történelmi kontextusba kell helyezni. Nem ugyanaz a helyzet, mint Közép-Európában és Azerbajdzsánban más feltételek érvényesülnek nincsenek hagyományai a demokratikus választásoknak. Örményország, Irán, az Orosz Föderáció, Grúzia, Azerbajdzsán szomszédai. És ismerjük az említett szomszédos országok helyzetét is. Apátia érzékelhető a választók között. Lehet, hogy itt Európában is de az Azerbajdzsánban ez még inkább láthatóvá vált. 50%-os volt a részvétel, de a parlamenti választásokon nem sikerült felkelteni az érdeklődést, e, elnöki rendszer van Azerbajdzsánban, és a parlamentnek minimális kompetenciái vannak. Ez azonban nem lehet ürügy arra, hogy a választások ne legyenek demokratikusak, és az említett feltételek mellett valósultak meg a választások. Azt gondolom, hogy még sokáig fog tartani, amíg ebben az országban megvalósul a demokrácia. Ennek ellenére az Európai Uniónak fenn kell tartania erőfeszítéseit, illetve az együttműködés eh, keretében az azerbajdzsáni hatóságokat az emberi jogokról, demokráciáról és jogállamiságról folytatott párbeszédekbe be kell vonnia, illetve más témákba is. Azt gondolom, hogy a kereskedelem mindkét fél oldal számára fontos, de az emberi jogok, demokrácia és a jogállamiság legfőképpen az Európai Unió érdekében állnak. Ennyit szerettem volna mondani, és kérem a kollégákat, hogy mondják el véleményüket. Szívesen válaszolok összes kérdésükre, és még további részletekkel szolgálhatok. Köszönöm. Eh, eh, Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt az igen kimerítő helyzet ismertetést. Lízek úr szeretne hozzászólni. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję pani poseł za te... Köszönöm szépen a kollégának, kolléganő igen eh, kimerítő bemutatóját. Egy kérdésem lenne. Mi az ön véleménye? Hiszen ugye itt több nemzetközi intézmény is részt vett az azerbajdzsáni választások megfigyelésében. Itt van például az amerikai kormány megfigyelő csoportja, és nagyon különbözőek a kritikák vagy a vélemények is az ott lefolytatott választásokról. Az amerikaiak például azt mondták, hogy egyáltalán nem tartottak be semmiféle demokratikus garanciát a választások tekintetében. Az Európa Tanács nem ilyen keményen fogalmaz. Mi az ön véleménye? Miért vannak ilyen óriási különbségek a különböző nemzetközi szervezetek megítélése között? Elnök, úgy látom mások nem kérték a szót. Úgyhogy visszaadom a szót Jattem aki asszonynak, hogy válaszoljon a feltett kérdésre. És esetleg lezárandó is ezt a napi rendi pontot. Nagyon érdekes kérdés. Csak annyit mondanék inkább ezzel kapcsolatban, hogy a demokrácia az emberek szemében mindig máshogy néz ki, tehát mások a vélemények, meglátások, és amikor az Európa Tanácssal vitáztunk, illetve az EBS e képviselőivel, nem volt mindig könnyű velük zöldágra vergődni. Ugyanis mi, az Európai Uniós delegáció részéről, valamint a szakértők, és azok, akik régóta az országban tevékenykednek, igen kemény megjegyzésekkel éltek a választások tekintetében. Mi azt mondtuk, hogy ezek nem demokratikus, nem fair választások voltak. de aztán végül is az Európai Uniós delegáció azt mondta, hogy maradjunk az arany középútnál. Meg kell ismerni és meg kell érteni az ország történelmét, a helyzet kontextusát, és ugyanakkor azért azt se felejthetjük el, hogy a demokrácia mégiscsak egy olyan cél, amely felé Azerbajdzsánnak lépkednie kellene, voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy ezek a mostani választások egyenesen visszalépést jelentettek, mások azt mondták, hogy ezért mégiscsak valamiféle minimális előrelépést jelentettek, és hát így kellett egy közös álláspontra jutni, nem volt könnyű. Olvassák el, kérem, a részletes megfigyelési jegyzőkönyveinket, és abból elég sok minden kiderül. Elnök, köszönöm, a asszony. Közben Weidel képviselő is kérte a szót. Köszönöm. Egyetértek az ön lezáró szavaival. De mondjuk azért azt, hogy önök privilegizált helyzetben voltak, hiszen akkor voltak ott, amikor, még hogyha apátia is uralkodott, de mégiscsak ha bármiféle minimális vita volt is, akkor azért ez mégiscsak létezett. Milyen fajta kérdések vannak napirenden, mik azok a politikai vagy szociális természetű kérdések, amelyeket, amelyek legalább valamilyen szinten érdeklik a közvéleményt. Vagy például az úgynevezett európai perspektíva, mit jelent az azerbajdzsániak számára, hogyan látják ők ezt a helyzetet, hogyan látják ők a saját jövőjüket. Nem tudom, hogy erről esetleg néhány szót tudná mondani nekünk. Elnök Kacsin képviselő. Köszönöm. Hát igen, Azerbajdzsán azért egy eléggé spéci állam, és ez azért mindig úgy van, amikor egy országban az elnököt 90%-os támogatottság övez. Úgyhogy ezért érdekes talán az, hogyha megkérdezzük az ellenzéki képviselők véleményét a választások után, hogy mit is várnak attól, hogy ők mit tudnak tenni az országért, hogyan tudják befolyásolni a jövőt, a demokratikus útra való lépést. Köszönöm, Kácsin úr. Visszaadom a szót a képviselőnek. Köszönöm. a politikai csatározások a különböző pártok között. Nos, hát ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy ilyen nem volt. Tehát semmiféle vita nem volt. Meg is kérdeztük egyébként a, az ellenzéki pártokat, hogy mi a véleményük a szociális politikáról. Gyakorlatilag semmilyen választ nem adtak, mert nincs vita, nincs érdemi vita, és nincsenek programok olyan értelemben, ahogy nálunk otthon vannak. Nagyon érdekes volt egyébként ez számunkra, mert nem csak egy vagy két személytől kérdeztük, hanem a delegációnk összes tagja és a többi delegáció is feltette ezeket a kérdéseket igen sok ellenzéki képviselőnek. Főként a szociálpolitikai kérdések érdekeltek bennünket, meg is kérdeztük tőlük, hogy mik azok a legfontosabb témák, amelyek érdeklik a közvéleményt. De úgy tűnik, és hogy miért vannak esetleg tüntetések, de nincsenek tüntetések. Igazából erre a válasz az ellenzéki képviselőktől kizárólag a nem ellenzéki pártok támadása volt. Aztán hegyi karabak kérdését is felemlítettük, de ezzel kapcsolatban sem kaptunk világos választ. Mondjuk, hogy ez egy olyan kérdés, amiben valamiféle minimális vita azért van. A pártok programjával kapcsolatban és az Európai Uniós perspektívával kapcsolatban szintén nem tudok válaszolni, ugyanis nem léteznek ilyen programok. De aztán találkoztunk az elnökkel is, miniszterekkel, magasrangú tisztviselőkkel. És ezeken a találkozókon mindig azt mondták, hogy igen, folytatni akarják az együttműködést az Európai Unió és Azerbajdzsán között. Szerintem őket érdekli az Európai Unió, vagy legalábbis az EU-val való együttműködés. Kereskedelmi kérdésekben például. De mégiscsak remélem, hogy hajlandóak például az emberi jogi kérdésekről is vitázni. Nagyon sokszor ezt megemlítettük az elnöknek, és hát a jövő szempontjából remélem, hogy a demokrácia és az emberi jogok kérdései lesznek a legfontosabb tárgyalási kérdések Azerbajdzsánnal, ugyanis itt óriási hiányosságok mutatkoznak. Sajnos nem nyílt alkalmunk arra, hogy találkozzunk az ellenzéki képviselőkkel választások lebonyolítása után. Előtte igen azonban, de amikor az emberekkel találkoztunk a választások után, és a saját hivatalos jelentésünk kiadása után, már igen nehéz volt velük bármiféle vitát folytatni, mert például, hogyha azt mondtam nyíltan, hogy ez volt az egyetlen lehetséges változat a jelentéssel kapcsolatban, hiszen ők maguk is tudhatják, hogy ez nem egy demokratikus ország, és ezek nem voltak demokratikus választások. Ezzel nekik is szembesülniük kell, de remélem, hogy talán a jövőben lesz valamiféle változás. Egy konkrét példát hadd mondjak el a tüntetésekkel kapcsolatban. illetve inkább a választási kampányokra gondolok. Tehát vasárnap voltak az választások, és akkor nagyon sok választókerületbe is ellátogattam. Először elmentem az egyetemi negyedbe, tehát ott igen sok fiatal volt. Megkérdeztem, hogy milyen pártoktól vannak ott, és azt mondták különböző pártok képviseletében. De aztán, amikor megkérdeztem tőlük, hogy milyen pártoktól, akkor végül is kiderült, hogy mindannyian a többségi pártól vannak, kivétel egy. Fiatalok voltak, és ezért gondoltam, hogy talán a demokráciáról beszélhetünk. Elmondtam nekik, hogy mit is jelent az, hogy ellenzék, mit jelent az, hogy kormány oldal, mondjuk olyan 20 év körüliek voltak. Nagyon érdekelt őket ez a téma egyébként. És aztán, amikor megkérdeztem tőlük, hogy milyen fajta választási kampányokat láttak ö, otthon, akkor azt válaszolták, hogy semmiféle kampányról szó se volt. Aztán feltettem a kérdést, vajon miért? Az az egy hölgy, aki az ellenzéket, vagy mondjuk úgy, hogy függetlenként képviselte a választó, és ő azt válaszolta, hogy a félelem miatt egyértelműen. Azért nincs kampány. Azért van itt még egy érdekes kérdés. Az Európai Parlamentben Mi éppen a társulási egyezményről tárgyalunk, ennek egyébként jelentéstevője is vagyok, szerintem nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy a választásokról a plenáris ülésen is szó essen. Talán nem a jövő héten, de majd a decemberi plenáris napirendjére tűzhetnénk ezt a kérdést, ugyanis ez valamit mégiscsak hozzátehet a társulási megállapodással kapcsolatos tárgyalások menetéhez. Úgyhogy azért kérte, kérem önt, hogy ezt a napirendi pontot javasoljuk a plenáris ülésre. Elnök, köszönöm szépen, minden bizonyal figyelembe fogjuk venni az ön javaslatát, azonban úgy gondolom, hogy szervezési szempontból elég nehéz lesz a dolog, ugyanis decemberben a plenáris ülése ülés napirendje már létezik, már megvan, és új napirendi pontok bevezetése szerintem nagyon nehéz lesz, de azért majd megpróbáljuk. Következő napirendi pontunk következik. Pavel Robert Koval, az EU-Ukrajna Parlamenti Együttműködési Bizottsághoz rendelt küldöttség elnökének jelentése következik a helyi választásokról, Ukrajnában október 31-én került ezekre sor, valamint a Kijevben november 4-én és 5-én megrendezésre került EU-Ukrajna Parlamenti Együttműködési Bizottság üléséről tájékoztasson bennünket. Nos, Ukrajnában a választásokat tesztként is számba vehetjük, demokrácia tesztjeként, és a mi szakbizottságunk, illetve az EP közelről követi az eseményeket. A mandátumunk alapján az elnökök értekezlete jóvá hagyta, hogy az együttműköd, a Parlamenti Együttműködési Bizottság néhány tagja Ukrajnába látogasson, és ott beszámoljon, illetve megfigyelje a tevékenységeket, és arról majd beszámoljon. Kozlovszki úr, illetve a bizottság elnöke is ott voltak, de most sajnos ő nincs itt, úgyhogy most inkább megadnám a szót Koval úrnak, de még azelőtt egy megjegyzésem nekem is lenne, a ma vita előtt. Koval úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Igaz az, hogy a missziónkat figyelemmel követték, és jelentős érdeklődés sikerült kiváltani. Ezt szeretném mondani, hogy hogyan jártunk el. Egy informális jelentést mutattam be az önök munkájáról, és ennek egy új verzióját is elkészítettem, amelyet kiegészítettem plusz információkkal, beleértve a választások eredményeit is. Szeretnék egy nagyon fontos tényre kitérni, amely számos ellentmondást váltott ki. Ezeket a választásokat nem azon feltételek alapján figyelték meg, amelyeket az OECD rögzített. Tehát egyetlen watchdog intézmény sem, sem az OECD, sem az Európa Tanács, sem pedig az Európai Parlament nem dolgozott ki megfelelő standardokat, hiszen ezeket korábban kell már megfigyelni, a választások előtt bizonyos idővel, és utána a választások megfigyelésére kerül sor. Általános következtetések megfogalmazására került sor. Technikai szempontból mindez egy kicsit másként néz ki, természetesen a politikai dimenzióra is kitérek majd, de először a technikai különbségről beszélnék. Már többször elmondtam, de továbbra is félreértésekhez vezethet még mindez. Hogyan jártunk el? Egy hasonló OECD misszió is találkoztunk, találkoztunk más választási megfigyelő missziókkal, más szakértőkkel, és én mindezt belevettem az anyagomba. PCC ülésére is sor került, és a választási megfigyelési misszió viszonylag hosszú volt, 8 napos, és azt gondolom, hogy ez segített bennünket a végkövetkeztetések megfogalmazásában, illetve a részletes elemzés elkészítésében. Amint visszaérkeztünk, november 6-án érkeztem vissza Varsóba, És akkor kezdtem elkészíteni a jelentésem előzetes verzióját. Brock úr és Gáler úr azt mondták, hogy az én munkám pusztán három napot vett igénybe, és hogy mindez szégyenletes volt, de egyáltalán nem igaz ez. Nem keddig dolgoztunk, hanem péntek estig Ukrajnában. hiszen meg szeretnénk látogatni az olyan helyszíneket, ahol ellentmondásosak voltak a választások. Nagyon fontos volt számomra azt, hogy minden olyan információt bevegyek ebbe a jelentésbe, minden olyan politikai nyilatkozatot, amelyet volt alkalmam meghallgatni, illetve amelyeket megkaptam az ukrán miniszterelnök titkárságától, illetve az ellenzéki pártoktól. Mindezek politikai nyilatkozatok, és ezekkel kapcsolatban mindenki elgondolkodhat, illetve levonhatja saját következtetéseit. Nem valósult meg egy objektív mechanizmus a választási megfigyelésnél. Ezzel az anyaggal foglalkozni kell, és hogyha érdekli a képviselőket az ukrajnai választások témája, akkor ezt az anyagot átlapozhatják, illetve megnézhetik azt, hogy eh, milyen problémák merültek fel az előkészítéssel és a választásokkal kapcsolatban. Kiderülhet eh, az is, hogy a tömegtájékoztatással kapcsolatban milyen problémák merültek fel, a szólásszabadsággal kapcsolatban milyen eh, sértések történtek, a jelentésemből mindez kiderül belevettem mindenbe egy nyilatkozatot, amelyet a választási megfigyelési szervek készítettek, mind nemzetközi, mind nemzeti szervezetektől. Létezik egy szervezet, amely Ukrajnában számos tapasztalattal bír a választásokat illetően, és az ő nyilatkozatukat is belevettem a jelentésbe. Mik a végkövetkeztetések? Biztos vagyok abban, hogy kérdéseket fognak majd feltenni nekem. Az önkormányzati választások Ukrajnában nem könnyen vethetők össze a parlamenti és elnöki választásokkal, és ez egy kicsit zavaró, hiszen mind az elnöki, mind a parlamenti választások, és én ezt a véleményt alá tudom támasztani hiszen elmúlt, az elmúlt alkalommal részt tudtam ezeken venni. Tehát az említett választások magas demokráciai feltételek alapján valósultak meg, különösen ha figyelembe vesszük azt, hogy olyan országokról van szó, amelyek korábban Oroszországhoz tartoztak és mi nem tagjai ezek az országok az Európai Uniónak. Mint említettem, ezek a választási feltételek, a standardok magas szinten valósultak meg, és ezeket nem vethetjük össze más választásokkal. Az önkormányzati választások tulajdonképpen a rendszer tesztjeként is szolgálhatnak, és ezekből levonhatunk olyan következtetéseket, amelyek véleményem szerint kritikusak. nem csak a hatóságok és a kormány, illetve az ellenzék között került sor vitára, hanem az ellenzéken belül is kibontakozott ez a heves vita az ellenzéki pártokon belül is. Például Jacinyuk és Úr és Timosánko asszony nyilatkozatai nagyon különbözőek voltak egymástól mi kritikusan fogalmaztunk a választásokkal kapcsolatban, de Jarcilunk úr eh, jelentése, illetve nyilatkozata viszonylag visszafogott volt, ő ellenzi mindazt, amit a kormány tesz. Másrészt az a benyomásunk alakult ki, hogy a demokráciát illetően javult a helyzet Ukrajnában, és még további viták várhatóak. Van egy további probléma is, az önkormányzatok nem rendelkeznek tényleges hatalommal, de a választásokat szorosan figyelemmel követték, és nem tükrözték a választások az önkormányzatok tényleges szerepét. Hát a helyszínen, mint említettem, a e, helyi e, regionális önkormányzatoknak e, nincsen megfelelő hatalma. Éppen ezért ez nem mondható teljes mértékkel a demokrácia tesztjének. A politikai dimenzión túl a dicséretünket az előkészítő szakaszra összpontosítottuk, a választási törvényt megválasztották még a választások előtt, és ez egy fontos tény. A választási törvényt a választások után sikerült elfogadni, és ez korábban egy viszonylagosan gyenge törvény volt. Ez a választás úgy érzem rossz dolgokat váltott ki az előkészítő szakaszban. Például néhány ellenzéki párt nem is, tudta, nem is tudott regisztrálni, és Ukrajna bizonyos részein még csak nem is tudott indulni emiatt a választásokon. Azt gondolom, hogy amikor a véleményünket kialakítjuk, akkor ezeket a tényeket mind figyelembe kell vennünk. Például Kievben és Lövivben Timosenko asszony pártja áldozatául esett nagyon bonyolult választási eljárásoknak, és nem tudtak részt venni a választásokon egyáltalán. Ami pedig még ennél is fontosabb, az az, hogy megnyerhették volna um, Kijevben ezek a pártok a választások, amennyiben részt vehettek volna rajta. A választóbizottság szintén nagyon fontos volt, ők számlálták a szavazatokat. A választási törvényt megváltoztatták, mint említettem, ami azonban a választási bizottságok kompetenciáját illeti, ez is, ezek is korlátozottak voltak, nagyon kevesen eh, rész, vehettek részt a szavazatok számlálásában, és számos szabálysértése került sor. Én ezekre kitértem a jelentésemben, és nehéz felmérni azt, hogy ezek a szabálysértések milyen hatással voltak a választások végkimenetelére. Azt gondolom, hogy mi magunk is levonhatjuk a következtetéseket a végeredmény alapján, de az OECD által felállított standardok, mint említettem, itt nem érvényesültek. Ez pedig sajnálatosnak mondható. Ami a választási eh, a szavazatok számlálását illeti, én ezeket szintén a jelentésembe foglaltam. A végkövetkeztetésem a következőek. Azt gondolom, hogy nem szabad a, a választási reformra összpontosítanunk, hanem arra, hogy Ukrán egy olyan ország, amely egyre közelebb kerül az Európai Unióhoz, és az administratív reformokra kell összpontosítanunk, amikor Ukrajnáról beszélünk a stabilizációs és társulási megállapodáson belül. A PCC fontos lenne, hogy mi hamarabb felvegye a munkáját, és elnök úr kérem, hogy ezt támogassa. Azt gondolom, hogy a közigazgatási reform is egy nagyon fontos téma, amelyre fontos lenne összpontosítanunk. Szükségünk van egy olyan intézményre az Európai Unión belül, amely a választások eredményeit megfelelően értékelné, mégpedig megfelelő módon. Hiszen jó lenne, hogyha ezek a választási eredmények többször nem ismétlődnének meg. Azt gondolom, hogy volt egy politikai vita Ukrajnában, és nem sikerült egyetlen nyilatkozatban megállapodnunk. Mi magunk is kritikus megállapításokat tettünk. Az ukrajnaiak, akik részt vettek a vitákon, rendkívüli hozzájárulást tettek, de egy végső nyilatkozatban nem sikerült megállapodnunk. Éppen ezért erre nem tértem ki a jelentésben. Köszönöm szépen, Koval úr! Nagyszerű munkáját köszönjük. Mindannyian nagyra értékeljük Önt. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó vita alapot jelent majd. De azért szeretnék valamit elmondani. Egy eljárási jellegű megjegyzésem lenne azzal kapcsolatban, hogy az ön igen nagyra becsült munkáját hogyan adták át a főképviselőnek. Ebben ugye szerepeltek bizonyos javaslatok is, de ugye a főképviselő nem európai parlamenti öm, intézmény, még akkor is, hogyha kapcsolódunk hozzájuk szoros szálakkal. Mint ahogyan ön is tudja, létezik egy ö, európai mm, választási megfigyelő csoport, ezt Zsoli képviselővel közösen társelnökölöm, és tehát itt politikai jellegű megfontolásokat is figyelembe vesszük. Úgyhogy ezért elnökként a prezident, mint a latin presiedere szóból eredő, tehát ügyelni, vigyázni a dolgokra, minőségemben szeretnék arra emlékeztetni, hogy nem lehetett volna kihagyni a parlamenti illetékes mm, instanciákat, és csak utána kellett volna átadni külső intézményeknek ezt az anyagot. Ön ugyan egy javaslatot is tesz arra vonatkozólag, hogy a szomszédos országokban hozzunk létre az ottani választásokra megfigyelő csoportot, itt Európai Uniós szinten, Nos, ez nagyon jó javaslat, de talán először az AFED szakbizottság, illetve ez a bizonyos általam társ elnökölt bizottság kellene ebben döntést hozom. Brokk úr. Elnök úr, nem én szerettem volna lenni az első felszólaló. Egy kicsit elkéstem, hogyha más kollégák szeretnének mondani valamit, akkor... Jó, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a jelentést. Nagyon sok ismeretet szerezhettem, új ismeretet szerezhettem ebből a jelentésből. Kitűnt belőle például, hogy az alapelveinket is megvizsgálhatjuk. Úgy gondolom, hogy a választások során nem voltak, nem sértették meg alapvetően a szabályokat, de az előkészítő időszakban ez mégis megtörtént, és azt gondolom, hogy a 3.4-es pontra vonatkozóan elmondhatjuk, hogy az eljárásbeli trükkökkel tulajdonképpen a legnagyobb ellenzéki párt nem indulhatott a saját neve alatt, mivel mások a legnagyobb ellenzéki párt neve alatt regisztrálták magukat, és az ukrán igazságszolgáltatási rendszer függetlensége nem szavatolt, éppen ezért ez nem is lehetett változtatni. Ez egy hatalmas törést jelentett, hiszen a legnagyobb ellenzéki párt sok helyütt nem tudott jelöltet állítani, és ez már a választások megkezdése előtt gyakorlatilag a választási eredmények meghamisítását jelenti, és azt hiszem ezt nagyon fontos világosan kimondanunk, és nem szabad ezt a tényt formális mondatok mögé bújtatni. Hogyha a jelentésben kovács kolléga úr az áll, hogy ez a párt saját, nem indulhatott a saját neve alatt, és aztán Timosenko asszony azt mondta, hogy bolykottálja a választásokat, nem is, nem is indulhatott jelöltként, hiszen mások már indultak az ellenzéki párt neve alatt. Itt úgy tüntette ezt fel, mint hogyha ez egy szabad döntés lett volna Timosenko asszony részéről. Ez egy nagyon furcsa tényállás. Tudják azt is, hogy a nevek sorrendje a választási listákon nagyon fontos, ezért itt mindig egy hivatalos megállapodás szokott születni ennek kapcsán, vagy erre vonatkozóan, hogyha azonban a jelöltek állításának sorrendje a mérvadó, és mindig az adott párt jelentkezik elsőként, akkor ez egy második olyan tény, amely befolyásolja a választási eredményeket. A szigorságszolgáltatás függetlenségét is megkérdőjelezhetjük, hiszen a titkos szolgálat vezetője, aki szintén a választási grémium egyik tagja, gondoskodott arról, hogy négy alkotmánybíret lecseréljenek, ezzel tulajdonképpen egy többséget biztosítottak arra vonatkozóan, hogy a ö, narancsos forradalom alkotmányát hatályon kívül helyezzék. És hogyha azt látjuk, hogy a titkos szolgálat vezetője tulajdonképpen bírák kinevezésében vehet részt, illetve őket ellenőrizheti, akkor ez a, a tulajdonképpen a végrehajtó hatalom és a törvényhozó hatalom szétválasztásának egy felfüggesztését jelenti. Tudom, hogy másrészt az új kormány stabilitást hozott, hiszen a régi kormány belső problémákkal küzdött, és ezért nem tudta szavatolni a stabilitást az országban. Nyilván ez valahol a választási eredményeket igazolja, és tudom, hogy a stabilitás ezzel a stabilitással az ukrán parlamentben olyan döntéseket lehetett átvinni, amelyek az EU-hoz való közelítést szolgálják. Ezért az én bírálatom a választási eljárással kapcsolatosan nem jelenti azt, hogy meg kellene szakítanunk az Ukrajnával folytatott kapcsolatokat. Továbbra is azt gondolom, hogy a szabad kereskedelmi megállapodások, a vízummal kapcsolatos megállapodásokat továbbra is elő kell mozdítani. Ezzel szeretném elkerülni a félreértéseket. Tehát a választási eljárásból nem vonom le azt a következtetést, hogy lassítani kellene a tárgyalásokat Ukrajnával, épp ellenkezőleg. Szerettem volna azonban kifejezésre juttatni, és itt Európai Parlamentként azokat a kritériumokat kellene alkalmaznunk, amelyeket másútt is alkalmazunk, és ez egy nagyon fontos figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy ezeket a hib- eljárásbeli hibákat, amelyeket a KLV kormány egyébként már nem is tagad, és amelyre vonatkozóan azt mondja, hogy a következő választások során erre már nem fog sor kerülni, ezeket tehát nem szabad egyszerűen figyelmen kívül hagynunk. Nem szabad szemet hunynunk fölöttük. Hogyha egy ilyen fejlemény tovább tapasztalható, akkor Ukrajna európai perspektívájával kapcsolatosan elmondhatjuk, hogy ez problematikussá válhat. Ezért úgy gondolom, kötelességünk, hogy nyílt nyíltan és őszintén értékeljük a helyzetet, ugyanúgy, ahogy ezt más országok esetében is tesszük, ahelyett, hogy szemet hunynánk e fölött, és közösséget vállalnánk azokkal, akik megpróbálják elrejteni ezeket a folyamatokat. Hogyha demokratikus jogállami értékekért állunk ki, és azon fáradozunk, hogy Ukrajnában egy európai orientáció alakuljon ki, akkor nem szabad egy ilyen félreértelmezést támogatnunk, ez elfogadhatatlan. Ezzel a demokratikus folyamatnak szabnánk gátját Ukrajnában. Mindent meg lehet változtatni. Egy parlamenti rendszer helyett egy elnöki rendszert lehet bevezetni, és sok minden más is lehetséges. Ez egy ország szabad akaratán múlik, de két nézőpontnak érvényesül, két dolognak érvényesülnie kell. Az egyik, hogy az ellenzéknek tisztességes és egyenjogú esélyt kell biztosítani arra, hogy többséget szerezzen, és biztosítani kell a törvényhozó hatalom és a végrehajtó hatalom szétválasztását. Számomra ez egy jogállami demokrácia ismérve, és úgy látom, hogy a választások előkészítésében ez veszélybe került. És mivel a választások 2007-ben voltak azt hiszem, ezek a választások tehát tisztességes módon zajlottak, ezért azt hiszem nem lehet elvárás, hogy a választási törvényeket megváltoztassák. Az önkormányzati választások esetében röviddel a választások előtt változtatták meg a törvényhozást erre vonatkozóan, bizonyos politikai elképzelések mentén. Azt hiszem fontos, hogy egy számunkra ilyen fontos ország, és amelyel közösen szeretnénk előre haladni, és amely esetében egy megfelelő demokratikus folyamatot szeretnénk látni, ezzel kapcsolatosan világosra kell tennünk, hiszen ez a szakbizottság a narancsos forradalom idején ö, kiállt azért, hogy ez az ország ebbe az irányba haladjon, tehát ez, ezt nem szabad szem elől felejtenünk. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen, Brock úr. Mieszki úr kapja meg most a szót. Arra kérném önt, hogy eh, fogja rövidre mondandóját, hiszen gyorsan múlik az idő. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban rövid leszek. Figyelmesen elolvastam a jelentést. Itt az ukrajnai helyzetről van szó, az önkormányzati választásokkal kapcsolatosan. Ha jól értem, akkor a kollégák mindössze három napot töltöttek Ukrajnában a választások idején. Biztos vagyok abban, hogy kevés idejük volt arra, hogy összességében megvizsgálják a politikai helyzetet én is Ukrajnában tartózkodtam, 12 kollégával, Csehországból, Letországból, Szlovákiából, Oroszországból és Szerbiából érkeztek. Ők az ottani önkormányzatok képviseletében érkeztek Ukrajnába. Az EMSZO nevezetű szervezet képviseletében tartózkodtunk ott. Vinyicában, Danyáckban, Szebasztopolban és több más városban dolgoztunk, és a következő következtetéseket vontuk le Ukrajna kormánya nem régóta van hatalmon, és kevés a tapasztalata. Összességében azonban a választások demokratikusan zajlottak. Nem tapasztaltunk nagyobb rendellenességeket, amelyek esetleg befolyásolhatták volna a választási eredményeket. Nagyon örülünk annak, hogy az ukrán kormány a jövőben meg szeretné változtatni a választási törvényeket, Szeretném kiemelni, hogy az Európai Parlament szerepét, súlyát azzal lehet növelni, hogy az európai kormány segítjük abban, hogy megváltoztassa a választási törvényt annak érdekében, hogy ez a törvény megfeleljen az Európai Uniós normáknak. Azt szeretnénk elérni, hogy Ukrajna az európai népek közösségének elválaszthatatlan részeként tekintsen magára, és hogyha valaki csak három napot tölt el Ukrajnában, ez egy nagyon rövid idő, egy olyan ország tekintetében, ahol több mint 50 millió ember él. Mégis szeretnék köszönetet mondani Kovál kollégának, amiért egy ilyen kiegyensúlyozott módon tekintett az ottani eseményekre, és ez megnyilvánul a jelentésben is. Köszönöm szépen, Gáller úr következik. Egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna a kérdéskörben egy kérdést feltenni, illetve a végén szerettem volna kérdést feltenni, de megrakadnám az alkalmat, hogy addig teszem ezt fel, amíg itt van Brock úr. És kérem, hogy akkor adja majd meg nekem erre a lehetőséget, hogyha az összes érdeke, amíg még az összes érdekelt fél itt van a teremben. Tehát még a ha jól értettem, akkor a kérdéskör vége előtt, vagy pedig most szeretne kérdést feltenni? Ha Brock úr marad, akkor meg tudom várni az ülés végét, de ha távozik, akkor előtte szeretném feltenni a kérdést. Köszönöm, Keller képviselő. Nem tudom elmondani mondanomat két percben, de mindegy, elkezdem. Először is egy előzetes megjegyzés. A kormányt, kormány meghívása ö, rövid távon történt, ezért nem tudtunk több időt ott tölteni a választások megfigyelésével. Hogyha visszautasítottuk volna a meghívást, akkor nyilván a kormánynak ürügyet szolgáltattunk volna arra, hogy azt mondja, hogy nem érdekel bennünket, ami ott történik. Amit eredményképpen kaptunk azonban, az nem egy klasszikus választási megfigyelésnek tekinthető, ezért a következtetéseket is többségében nem tartom helyén valónak. Egy második előzetes megjegyzés – Érdekesnek tartom, hogy a Parlamenti Együttműködési Bizottság 4. november 4-i 5-i találkozójának jegyzőkönyvében egy szó sem esett a választásokról. Egy harmadik megjegyzés, úgy gondolom ezek nem tisztességes és demokratikus választások voltak, nem tudom, hogy a kolléga milyen mércét alkalmazott, talán a biztonsági talán a, a titkos szolgálat vezetője adta neki ezeket a, az alapelveket, amelyek mércéül szolgáltak egy vacsora keretében, de ez az ő dolga. Osztom például az Opora nevezetű szervezet és más szervezetek véleményét, akik azt mondják, hogy ez nem egy demokratikus választási folyamat volt. a, hetedik, a jelentés hetedik oldalát nézem épp. Itt kritika nélkül ábrázolja a jelentéstevő a választási rendszert. Ez, ennek elfogadása egy vitás kontextusban történt. Egy olyan struktúra, amelyet amely egy olyan társadalomban jött létre, ahol egy nagyon domináns párt van, az összes többi párt pedig apró darabokra szakadt. Ez azt jelenti, hogy a választási rendszerben egy nagyon egyoldalú összetétel valósul meg. A jelentés csak annyit mond, hogy Kievben nem kerül sor választásokra, ez is egy taktikai intézkedés volt, ugyanis a választókörzeti tanácsokat megszüntették. Úgy gondolom, hogy ez a tisztesség ellen elkövetett merényletként értelmezhető. A választási bizottságokra való utalás nem tartalmazza azok összetételét, és nem bírálja azt, hogy a kormánypárt mindenütt többségben képviseltette magát. Ami, ami a választási törvény elveit illeti, Ezeket a jelentéstevő csak leírta és nem értékelte, és a három pont négyes pont alatt, ezt Brock úr is elmondta, egy bolykott leírását találjuk. Nos, ez nem megfelelő megnevezés, hogyha az ellenzék nem is állíthat jelöltet. Angolul ez a megjegyzés áll a szövegben. Miféle megjegyzés ez? Miféle állítás ez? Ez valahol vigasztalhat bennünket, vagy, vagy hogy értelmezzük ezt? Azt hiszem, ez nem állhat így benne egy jelentésben. Azt gondolom, hogyha összességében a leírásokat elolvassuk, akkor a végkövetkeztetésekről megállapíthatjuk, hogy azok nem helyesek, nem helytállóak. Azt kellene mondani a jelentésnek, hogy Ukrajna elállt azoktól a normáktól, amelyeket egyszer már elért. Úgy gondolom, nem jó javaslat az, hogy comprehensive Review of the Election Code, ez nem egy megfelelő javaslat, hiszen az arányos választási rendszer legutóbb már jónak bizonyult, ott a pártok viszonylag szabadon és tisztességes körülmények között részt tudtak venni a választásokon. Ezért úgy gondolom, a parlamenti választások tekintetében nincs szükség arra, hogy a helyi önkormányzati választások rendszerét alkalmazzák. Ez az angol nyelvű szöveg szerepel a jelentésben, ez már folyamatban van, ezért úgy gondolom, hogy ez itt bagatelizálja a helyzetet. Ez a fajta leírás tehát bagatelizálja az uralkodó körülményeket. Végezetül tehát Ez a mondat áll többek között a jelentésben. Azt hiszem, hogy a hope, azaz a remény nem egy olyan kritérium, amely a politika, a politikai életben elfogadható. Világosan ki kell mondanunk, melyek azok az európai, európai normák, amelyeken Ukrajnának is meg kell méretnie magát. Sem lenne szabad egy ilyen mondatot leírni. Ez szerepel tehát az angol nyelvű változatban. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy nincsen semmi gond azzal, ha valaki meghamisítja a választási eredményeket. Az ilyen jellegű mondatok azt hiszem nem alkalmasak arra, hogy hitelessé tegyék a jelentést. Ezért azt gondolom, tudomásul kell vennünk a jelentést, de összességében azt hiszem, nem egy olyan keretben született meg, ez a dokumentum, amelyben normális körülmények között elvégezzük a választási megfigyeléseinket. Ezért azt gondolom, hogy nem is kellene formális szavazást tartanunk erről, sokkal inkább a többi dokumentumhoz kell társítanunk ezt. Tehát én azt javasolnám, hogy hogyha szavazásra kerül, hogy ellene szavazzunk. Köszönöm. Gáler úr, valóban nem fér bele a két percben. Nézzük, hogy Tenok úr esetleg képes lesz-e arra, hogy benne maradjon. Öné a szó. Köszönöm szépen. Nos, hát azokat a kommentárokat tudom csak megismételni, amelyeket már korábban is elmondtam. Én ebben ellenzem azt, hogy még akár Ukrajna és más kulcsfontosság országba is elmenjünk helyi önkormányzati választásokat megvizsgálni, nekik van ugyan pénzük, mármint hogy az önkormányzatoknak, de semmi kihatásuk nincs a nemzetközi politikára. Úgyhogy szerintem ez nem a mi feladatkörünk. Az Európa Tanács nem is küldött nemzeti parlamenti képviselőkből álló delegációt, hanem a regionális parlamentekből küldött embereket. Úgyhogy szerintem ezt a feladatot adjuk át a régiók bizottságának, amely inkább megfelelő partnere mondjuk a helyi önkormányzatoknak. Hát ők látogassanak el az ilyen választási megfigyelő missziókra, ők monitorozzák ezeket, ugyanis különben az egész életünket a világ különböző önkormányzati választásainak megfigyelésével tölthetjük. Következnek Grúzia, és így tovább. Úgyhogy azt hiszem, hogy át kellene gondolnunk ezt a politikát, még mielőtt a kezünkből kikerül. Gáler urat hallgatva, hát valóban nem tökéletes a helyzet Ukrajnában. Monitorozzuk a helyzetet, Azért egy helyi önkormányzati választás hatalmas szervezési feladat, több ezer jelöltről van itt szó. Nálunk például hazámban nagyon egyszerű a választó lapon a helyzet, nem tudom, hogy máshogy ez hogy jelentkezik, de nálunk ABC sorrendben szerepelnek a jelöltek, és nem a pártok nevei alapján van ez az ABC sorrend, hanem a jelöltek neve alapján. A Bute ugye nem volt képes blokkként regisztráltatni magát. Hát nálunk nemzeti szinten koalíciós kormány van, de ugye ez nem egy jogi személyiség, egy ilyen koalíció, tehát az egyik Mm, jelölt mondhatná azt, hogy én ugyan konzervatív vagyok, de a liberálisokat is képviselem most ezen a választáson, és így tovább. Tehát ezt csak azért mondom el, hogy ha Bute, vagy a... Már ne haragudjon, de itt másról van szó. A Bute-ról van szó, és azt hiszem, hogy más országokban is hasonló a helyzet. Tényleg elfogadhatatlan az, hogy más pártoktól benne tehát hogy más pártokat ilyen szempontból kizárjanak, de nagyon nehéz igazi konklúziókat levonni, mert ugye csak Kievben voltunk jelen, és azt hiszem még egy régióban. Akkor, amikor mondjuk tízezer jelöltről van szó, és nagyon sok a helyi jellegzetesség is, amely fontos szerepet játszik a választásoknál, akkor azért nem kellene ezekbe a dolgokba ilyen részletesen belemenni. Honorevole Kélem. Kellam képviselő, két percben, hogyha megkérhetem. Honorevole Kélem, prego. Kélem képviselő, köszönöm szépen. Szerettem volna megköszönni Kovál úrnak a jelentését, és teljes mértékben egyetértek konklúzióival, miszerint Ukrajnának közigazgatási reformra van szüksége mindenek előtt. De azért egy kicsikét megzavar ennek a jelentésnek az üzenete. Ugyanis Ukrajnában ugye azért voltak érdekes jelenségek, hiszen az ellenzéki vezetők nem tudtak részt venni az választásokon. Világos volt az is, hogy a titkos szolgálatok próbáltak közbelépni, aztán a szólásszabadság sem mindig érvényesült, a TV mm, állomásokat kikapcsoltak. Úgyhogy ilyen körülmények mellett azt a konklúziót levonni, hogy a demokrácia egyre erősödik Ukrajnában, hát talán egy kicsikét konfúz üzenet. De ugye a konklúziókban azt olvashattuk, hogy csak kisebb hiányosságok voltak tapasztalhatók, és mondjuk minden normális módon folyt le. De ugyanakkor ez a fajta megközelítés nekem egy kicsit zavaró, hiszen a problémáktól, mint hogyha eltávolodnánk, Hökmárk urat meghallgathattuk a múlt héten a plenáris ülésen, amikor ő azt mondta, Ukrajnából való visszatérése után, hogy az ukránok az Európai Parlament felé tekintenek, hogy a parlament valamilyen világos üzenetet küldjön feléjük. Nem szabad ö, elnéznünk a problémákat, segítenünk kell a problémák megoldásában, becsületesen, és azért én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a jelentés ebben a szellemben íródott. Ugyanakkor teljes mértékben egyetértek Elmár Borokkal, mi szerint Ukrajnának az Európa felé vezető úton arra van szüksége, hogy az ellenzéknek normális feltételeket bizonyítsan, biztosítsanak, a hatalmi ágakat megosszák, és a média szabadságát garantálják, ami ugye a narancsos forradalom egyik legnagyobb vívmánya volt. Köszönöm, kérem képviselő. Lizek úr következik, kérem ön is két percben. Köszönöm szépen. Megpróbálok én is egy kicsit spórolni az idővel. Először egy információt szeretnék átadni azzal kapcsolatban, hogy a Parlamenti Együttműködési Bizottság munkája hogyan is működik. Én egyébként nem vettem részt ebben a választási misszióban, de Gáller úrnak és másoknak is azt tudom elmondani, hogy a PCC találkozói során, tehát a miniszterelnökkel, a külügyminiszterrel, belügyminiszterrel való találkozóink során, vagy akár a titkosszolgálatok vezetőinek során, akiről tudjuk, hogy nagyon fontos szerepe van mondjuk a mi megszokott standardjainkhez képest, hiszen ellenőrzése alatt tartja ez a személy, tehát ellenőrző szerepet is betölt. Szerintem egy nagyon erős üzenetet kell közvetítenünk, ki kell mondani azt, hogy a demokratikus országok és az Európai Uniós sztenderdeket nem tartják be. Ez nem volt a PCC hatásköre mondjuk, de mégiscsak garantálni tudom, hogy legalább felét az időnek a választások lefolyásának értékelésével folytattuk le. Találkoztunk Timosenkoval és más ellenzéki vezetőkkel is. Jányercuk és mások is ott voltak. Tehát mindezek a negatív jelzések a részünkről kicserélésre kerültek, tehát eszmét cseréltünk mind az mind az ellenzékiekkel, mind a civil szervezetekkel, amerikaiakkal, és így tovább. Tehát ezt az erős politikai üzenetet kimondtuk a kormányoldallal folytatott tárgyalásaink során is. Lenzbergis képviselő. Kérem ön is két percben. Szeretnék egy megjegyzést tenni a végkövetkeztetésekkel kapcsolatban Ezeket a gondolatokat a néppárt vetette fel Ukrajnával kapcsolatban. Én nekem nem az a benyomásom, hogy Ukrajnában javulna a helyzet, ami a demokráciát illeti. Megkérem, azok, meg szeretném kérdezni azokat a kollégákat, akik a végkövetkeztetéseket megfogalmazták, hogy gondolják meg, Ukrajna nem demokratikus mi a definíciója a választásoknak Oroszországban? Partner elnökünket egy jelölt közül választották ki. És a következő államfőt szintén ketten fogják megválasztani. Ugyanilyen Erről teljesen gondolkodunk, erről a barátságos rezsimről, vagy Oroszország esetleg jobban teljesít a szemünkben. <clears throat> Köszönjük. Akkor a vitát lezártnak tekintem. Kovál úrnak visszaadom a szót, hogy foglalja össze az elhangzottakat. Brok úr most éppen elmegy, Kérem, hogy még maradjon itt, hogyha meg akarja hallgatni a jelentéstevő válaszát, ha nem, hát akkor majd elolvassa a jegyzőkönyveket. Kovál úr. E, Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam Brok úr képviseletében választ adni, de azért remélem, hogy Gáler úr majd átadja az üzenetemet. Első általános megjegyzésem. Nem értem egészében azt a kritikát, amely a munkámat érte. Ugyanis azt hiszem, hogy Brock és Gáller véleményéhez igen közel állok. Tudom, hogy nehéz ez a helyzet, tudom, hogy Ukrajnában egy kicsit fél oldalas a helyzet. A Batkisina párt leginkább egy ilyen néppárti jellegű párt. Mi konzervatívokként, kis pártként veszünk részt a politikai életben, úgyhogy ez egy kicsikét megnehezítette a munkámat. Ami a demokratikus sztenderdeket illeti, nos hát én a néppárt megítéléséhez igen közel állok, ugyanakkor azokat a politikai természetű megítéléseket elutasítom, amelyekről szó esett. És a konfliktust is elutasítom, főként azért, mert azt hiszem, hogy egy politikai értékelést függetlenül kell megalkotni. nem lehet szentenciákat kimondani, hiszen nem voltak megfelelő mechanizmusaink ahhoz, hogy a választásokról kimerítő képet tudjunk adni. Politikai értelemben tényleg van rá lehetőségünk, hogy kommentáljuk az eseményeket. Lehet, hogy Tenok úrnak van igaza, és egyáltalán nem kellene helyi önkormányzati választásokra ellátogatnunk. Azonban az én dokumentumom nem formális dokumentum, amennyiben az AFET bizottság véleményét tükröző jelentést kellene írnunk, akkor annak megfelelő eljárást kellene lefolytatnunk. Az első dokumentumon három napig dolgoztam, azután mások azzal a kritikával illettek, hogy túl lassan dolgozunk. Ami pedig Albertini elnök megjegyzését illeti, elfogadom, igaza van önnek, hát egy kicsit sietős volt a helyzet, és a dokumentum státuszával kapcsolatban is voltak mondjuk nem világos körülmények, de elfogadom száz százalékban az ön megjegyzését. Ami pedig Brock úr kérdését illeti, Én leírtam azt, hogy mit is tettünk. Elmagyaráztam azt, hogy hogyan folytak le a választások előkészítő munkái, és az is világos volt, hogy a párt a pártokat számokkal jelölték a választólapokon, és az sem volt világos, hogy ez milyen szinten hatott ki a választások kimenetelére. Tehát itt egyfajta politikai természetű megítélésről van szó, nem egy részletes technikai megítélésről. Ami az alkotmányt illet, illetve az alkotmány módosítását, ennek a kérdésnek nincs köze a választásokhoz. Minden esetre azért azt szeretném aláhúzni, hogy Ukrajnában ezzel a problémával is foglalkozni kell 2004 után. Az összes párt, az ellenzéki pártok is megpróbálták megváltoztatni a az alkotmányt. Most ez megtörtént, de én nem akarom az én értékelésemet senkire se rákényszeríteni. Nem akarom azt mondani, hogy most demokratikus választások voltak vagy sem. Másra hagyom az ítélkezést. Én beszéltem az ellenzéki vezetőkkel, de hát nem lehet egyértelmű választ adni. Egyesek nagyon rosszul vették a dolgokat, és nagyon különböző válaszokat kaptunk a feltett kérdéseinkre is. Két vagy három területen egyáltalán nem tudott az ellenzék részt venni a választásokon, és hát ez viszont világosan megmutatja, hogy demokratikus sztenderdekről ebben az esetben nem beszélhetünk. Azonban honnan ez a polémia? Miért ez a vitás hozzáállás, ez a kritikus hozzáállás? Én arról írtam jelentést, amit tettünk, és azután majd a politikai következményeket közösen kell levonnunk. Gáler úrnak is válaszolnék, a PCC jelentésében miért nem esik szó a választásokról? Hiszen az európai félnek nagyon világos álláspontja volt, az ukrán fél volt az, amely a konklúziókhoz nem adta hozzájárulását. Nem volt egy minimális közös többszörös, Úgyhogy a leírt anyag a valós helyzetet tükrözi. Szerintem egyébként nagyon helyesen cselekedtünk, ugyanis rámutattunk arra, hogy európai intézményként nem szabad megosztottnak lennünk, hanem közös álláspontot kellene képviselnünk, és a választási megfigyelések során is ilyen értelemben kellene eljárnunk. Közös álláspont, tehát ez a legfontosabb, mert különben Ukrajnában felhasználhatják a mi belső megosztottságunkat. Ami a letartóztatásokat illeti, lehet, hogy ott is rosszul értelmeztek, ugyanis én Gáler úrral értek egyet, én csak annyit szerettem volna mondani, hogy formálisan rajta maradtak ezek a személyek a jelöltek listáján. Csak ennyi volt a mögöttes szándék, nem kell mást sejteni. Az is világos az, hogy nagyon negatív fejlemény volt az, hogy a választások előtt az utolsó pillanatban módosítottak bizonyos dolgokat. Tehát ezért, amikor azt mondom, hogy a regionális kormányoknak nincs igazi politikai hatalma, Nos, hát ez nem a választásoktól függ, hanem megint csak az adminisztratív vagy közigazgatási reform hiányából adódik ez. Azok az állampolgárok, akik a választásokra elmennek, úgy érzik, mintha egy igen nagy hatású választáson vennének részt, de a valóságban ez nem így van, ugyanis a demokratikus rendszer azt kéri, követeli, hogy valós hatása legyen a választásoknak. Tehát ne csak technikai aspektusok mutatkozzanak meg, és szerintem ebben is egyetértünk. De akkor próbáljuk meg így megfogalmazni. Mert különben Ukrajnában belső csatározásként fogják értelmezni a tevékenységünket. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy talán Tenok úrnak van igaza, Valóban nem kellene önkormányzati választásokra ellátogatnunk, főként addig, amíg nem állnak rendelkezésünkre azok az eszközök, amelyek technikai szempontból is hozzásegítenek bennünket egy objektív értékeléshez. Ami pedig Lizek úr hozzászólásait illeti. Neki is igaza van. Svoboda, a szocialisták, Lízek és a néppártiak, én és a konzervatívok mind-mind egy hangon szólaltunk fel, És ezt nem szabad az Európai Parlamenten belüli csatározásként értelmezni. Szerintem ugyanis nagyon fontos az, hogy ezzel a ponttal kapcsolatban egységesek legyünk. Kellám képviselő nem végleges politikai konklúziókat vontam le, már csak azért sem, mert nem beszélhetek mindenkinek a nevében. Ezt abban a nyilatkozatban fogjuk majd megtenni, amelyet közösen fogunk elfogadni Strasbourgban. Nyitva állok arra, hogy együtt működjünk, a konklúziónak kritikus szelleműnek kell lennie, és Láncbergis úrnak pedig azt tudom válaszolni, hogy a politikai természetű megítélésekben garantálnunk kell annak az intézménynek a fontosságát, amelyet képviselünk. Tehát itt arányosan kell megítélnünk a helyzetet, ugyanakkor nem fogjuk tudni megváltoztatni a ukrajnai választások sztenderdjét, de az is igaz, hogy a poszt államokban, Ukrajnában a legmagasabb a demokratikus szint a választások tekintetében ugyanakkor azt sem mondhatjuk, hogy már minden radikálisan megváltozott, tehát kritikusnak kell maradnunk az önkormányzati választásokkal kapcsolatban, és ezt meg kell érteniük a helyi hatóságoknak Ukrajnában, hogy a hitelességüket teszik kockára azzal, hogy nem megfelelő sztenderdeket követnek a választások megszervezése során. De azért a kontextusra is emlékezzünk, amelyet Lánzbergis úr is megemlített. Ez fontos a mi hitelességünk szempontjából is. Nem összpontosíthatjuk összes erőfeszítésünket csak a helyi önkormányzati választásokra, és ugyanakkor nem feledkezhetünk meg az összes változásról, amely már, már lefolyt Ukrajnában. Azt kell, hogy mondjam, hogy a mostani elek, ö, eredmény vagy választások nem vitték előrébb a demokrácia szekerét. Ukrajnában ebben szerintem mindannyian együttér, egyetértünk, tehát próbáljunk meg arányosan ítélkezni, és remélem, hogy egy közös álláspontot tudunk majd európai parlamenti szinten kialakítani a lefolytatott választási megfigyelő misszió munkájáról. Meghallgattam ugye az összes hozzászólást, és remélem, hogy majd tudunk találkozni annak érdekében, hogy egy állásfoglalást készítsünk elé, egy objektív, helyes megítélést tudjunk papírra vetni. Köszönöm szépen azoknak, akik részt vettek a vitában. Gáler úr kritikáit is köszönöm, és azt hiszem, hogy ezeknek nagy része válaszra talált. Sajnálom, hogy Brock úr nem volt itt, de remélem, hogy ön majd elmondja neki ezt az üzenetet. Azonban a köztünk lévő különbségek szerintem elhanyagolhatóak. Mirszki úr, sajnos már nem tudom megadni önnek a szót, mert van itt egy nagyon fontos, sürgős ügy. Meg kell változtassuk a napi rendet, és Bodis úr témáját kell Gáler úr témája elé vennünk, logisztikai okoknál fogva, hiszen Bodis alelnök úrnak hamarabb el kell mennie. Úgyhogy akkor nézzük meg most az Európai Unió viszonya az öbölmenti együttműködési tanácssal című napirendi pontot. Luigi Narbone, aki az Európai Unió öbölmenti együttműködési tanácsában Rihádi székhelyel dolgozik, ő a képviselőnk, és a teljes régióra kiterjedt felelősségi köre. Bodis úr, öné a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Ez az első vitánk ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Az Európai Unió és az öbölmenti országok együttműködéséről. Röviden szeretném ismertetni, hogy hol is állnak most a kapcsolatok, és hogy hogyan tudnak majd a jövőben tovább fejlődni. Néhány szóban szeretnék emlékeztetni arra, hogy mi is a öbölmenti együttműködési tanács. Nos, itt hat öbölmenti országról van szó, Kuwait, Bahrein, Szaudarábia, Katár, az Egyesült Arab Emirátusok, illetve az ománi szultánság. Ezek mind monarchiák, és fontos azt is megemlíteni, hogy ez az egyetlen szervezet, amely integrációs szándékú a régióban és egyáltalán az arab világban. Most az öbölmenti együttműködési tanácsnak fontos stratégiai szerepe van. Egyrészt a szöbölmenti együttműködési tanács országai Iránnal határosak, illetve Irakkal is, valamint Jemennel, és közel vannak Szomáliához is. Éppen ezért fontos politikai súlya van ennek a szervezetnek, hiszen az együttműködési tanács államai több mint egynegyedét teszik ki az Arab Liga államainak. És éppen ezért fontos politikai közvetítő szerepük is van, például az arab békefolyamatok a szaudarábiai király javaslatából indultak ki, valamint a 2008-as libanoni válságot is nagy részben ennek a szervezetnek a közvetítésével sikerült megoldani. Ugyanakkor nagyon fontos gazdasági szereplőről is van szó. Részben termel, gáz, illetve szénhidrogén alapú üzemanyagok termelésének és forgalmazásának kérdésében, és itt szeretnék arra is emlékeztetni, hogy az öbölmenti országok az Európai Unió legnagyobb beszállítói szénhidrogénakban. Aztán a globalizált világban nem szabad elfelejtenünk a pénzügyi világban betöltött szerepüket sem, hiszen a világ pénzügyi piacainak egyharmadát teszik ki ezekben az országokban történő pénzügyi folyamatok. Nos, hogyan is állunk a velük folytatott kapcsolatokban? Hát sehogy. Körülbelül 20 éve tárgyalunk egy szabadkereskedelmi övezet létrehozásáról. Sajnos a tárgyalások sehová nem vezettek, és talán ez a legrégebbi tárgyalás, folyamatban lévő tárgyalási folyamat, amelyet az Európai Unió harmadik országokkal vagy harmadik féllel folytat, és még mindig nem vezetett eredményre. Éppen ezért a saját kezdeményezésű jelentésemnek az a célja, hogy ismét egy kicsit beindítsuk a dolgokat, és emlékeztessünk arra, hogy az Európai Uniónak fontos célként, sőt prioritásként kell kezelni a, szabadkereskedelmi övezet megalkotását, és ezért fel kell gyorsítani a tárgyalási folyamatot. Egyébként a jelentés rámutat arra is, hogy az öbölmenti együttműködési tanácsal való munkánk nem csak kereskedelmi szempontokra kell, hogy korlátozódjon. Tehát nem csak egy beszállító-vásárló kapcsolatról van itt szó, ennél tovább kell mennünk, azt kell javasolnunk, hogy igazi politikai partnerséget hozzunk létre stratégiai értelemben is. Éppen ezért az Európai Uniónak nagyobb jobban kell látványosan kell részt venni a régió életében, ehhez nagyobb forrásokra van szüksége, az Európai Unió képviseletein, a külügyi szolgálat munkájára is ennek hatása lenne, tehát ki kellene fejleszteni a nagyköveti szolgálatunkat, mindezen országok fővárosaiban. Ezen felül politikai, magas szintű politikai tárgyalásokat kellene folytatnunk, rendszeres állam és kormányfő szintű találkozókkal, csúcs találkozókkal. Jelenleg inkább miniszteri szintűek ezek a találkozók, és nagyon gyakran inkább csak technikai szinten képviselik magukat az államok. Szerintem van lehetőség egyfajta politikai együttműködésre, tehát az integrációs folyamatot segíteni kell. Brüsszelből lehet, hogy lassúnak tűnik ez a folyamat, azonban örüljünk annak, hogy legalább létezik egy ilyen regionális integrációs folyamat, amely egyébként példanélküli egyedülálló az arab világban és ezért fontos az, hogy a tapasztalatcserét is beindítsuk az Európai Unió és az öbölmenti együttműködés tanácsa között. Nem csak biztonsági kérdésekre kell kitérnünk, hiszen ott van ugye Irán kérdése, a fegyverkezési verseny beindulása, ott van Irak stabilizációja, Jemenben az igen aggasztó helyzet, valamint a szomáliai kérdés. Mindezen szempontokból fel kell ismernünk, hogy az öbölmenti együttműködés tanácsának országai egyfajta kritikus zóna közepében vannak, és ugyanakkor stabilitást biztosítanak, éppen ezért fontos az, hogy felvegyük velük a kapcsolatot, és segítsük őket a stabilizációs működésükben, hiszen ez nem csak az öbölmenti együttműködés tanácsának országainak érdeke, hanem az Európai Unióé is. Nagyon sok együttműködési lehetőség van, a fenntartható vagy megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban például lehetne előrelépni, gáz és kőolaj termelés területén. Hatalmas kapacitások rejlenek a napenergiában például. Ezen országok nagyon ambiciózus politikákat is folytatnak, például a nők kezdeményezésére az oktatáspolitikában és a felsőoktatásban is. Nagyon gyorsan fejlődnek az események, de mondjuk egy 15-20 éve a fiatalok ezekben az államokban, hogyha felsőoktatásban kívántak tanulni, akkor az Egyesült Államokba, Nagy-Britanniába látogattak általában, és ott tanultak. Most azonban teljesen más a politikája ezeknek az országoknak oktatási szempontból, egyre kevésbé küldik fiataljaikat külföldre tanulni, sőt, mindannyian nagyon fontos infrastruktúrális beruházásokat eszközöltek a felsőoktatásba, és ugyanakkor szükségük van partnerségi kapcsolatokra, főként az együttműködés terén, tanárcsere és így tovább. Nem szabad, hogy a teljes területet az amerikaiaknak adjuk át? Szerintem vannak eszközeink, de ezeket nem kellőképpen használjuk ki. Például az Erasmus Mundus programban tavaly összesen 8 diák érkezett ezen országokból Európába tanulni. Nos, hát ennyit szerettem volna elmondani a saját kezdeményezésű jelentésem legfontosabb irányvonalairól. Most megnyitom a vitát. Nárbon úr, a képviselőnk Riádban működik, ő is itt van ma, és végül két kérdést szeretnék neki feltenni. Két nagy akadály van ma. A szabadkereskedelmi megállapodás megkötése előtt. Az egyik a politikai záradék, és a másik az adózás kérdése. Narbona úr, azt szerettem volna megkérdezni, hogy ezek az akadályok mennyire tűnnek az ön szemében fontos akadályoknak, vagy sem. Egyfajta politikai és stratégiai partnerségről mi a véleménye az Európai Unió és az öbölmenti együttműködési tanács országai között, és általánosabb értelemben ezek az országok ön szerint mit várnak az Európai Uniótól? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Bodis úr. Narbonne úrra is ö, utalt ön, és hát természetesen most neki meg is adom a szót. Thank you, Mr. President, and thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak azt, hogy lehetőséget biztosított számomra, hogy részt vehessek a vitán. Fontos jelentésről van szó. Az Európai Unió és az öbölmenti együttműködési tanács viszonyáról. A második eh, részére térnék ki a kérdésnek. Számos opció van nyitva, és egyetértek a jelentős, jelentés nagy részével, Bodi úr jelentésével. Ez a térség az Európai Unió figyelmén kívül került az elmúlt években. 1990 1989-ben írtunk alá egy együttműködési megállapodást, és még egyelőre nem sikerült végéhez jutni, a végéhez jutni ennek a folyamatnak. Megvizsgáltuk azt az elmúlt időszakban, hogy a térséggel egy mélyebb kapcsolatot hogyan lehetne kialakítani. Az öbölmenti térség kollége, belül, kikerülő kollégák kérdései fontosak lehetnének az újraértékelésében, illetve a stratégiai partnerség újravizsgálatában, és az én válaszom az, hogy az Európai Uniót érdekli, ez az öbölmenti térség érdeklődése növekszik, és a 2000-es évek eleje óta teljes mértékben más szempontok jellemzik ezt a térséget, mint az előtte megelőző évtizedekben. Sokkal nyitottabb a hozzáállás, illetve érdekeltek ezek az országok abban, hogy egy új erős partnerséget tudjanak kialakítani az Európai Unióval. Az Európai Unió potenciálisan fontos szerepet játszik a regionális konfliktusok megoldásában, és azt szeretnék, hogyha proaktívabb magatartást tudnánk tanúsítani a politikai ügyek kezelésében. Fontos gazdasági partnereik vagyunk, legjelentősebb kereskedelmi partnerük, és ezeket a kapcsolatokat úgy tekintik, hogy ezeket még nem sikerült eddig teljes mértékben kiaknázni, ami a befektetéseket illeti. Alacsony szintű a befektetés az Európai Unió részéről a térségben, összevetve más partnerekkel. Az Európai Uniónak még többet kell tennie, annak érdekében láthatóbbá váljék, illetve megerősítse jelenlétét ebben a térségben. Ez a térség egyre inkább kelet felé nézeget, Ázsia felé és a csendes óceán felé, mind ami a kereskedelmi kapcsolatokat, mind pedig ami a befektetéseket illeti. Szeretnének politikai párbeszédet is kialakítani keleten, és úgy érzik, hogy az Európai Unió nem tett eleget az elmúlt években annak érdekében, hogy biztosítsa a folyamatosságot ebben a párbeszédben. Ha megnézzük a kapcsolatok második szakaszát, akkor azt gondolom, hogy inkább a politikai kérdésekre kell összpontosítanunk, intenzívebb párbeszédet kell folytatnunk ezzel a térséggel magasabb szinten. Szeretnék, hogyha folyamatosan konzultálnánk velük, folyamatosan tájékoztatnánk őket olyan kérdésekről, amelyek számunkra is fontosak, például Irán, Irán, Jemen, a stabilizálódás Irakban, illetve olyan kérdések, mint például Afganisztán, Pakisztán és az ezen országokkal kapcsolatban felmerülő konfliktusok, a közel-keleti béke folyamat, illetve más regionális konfliktusok is, amelyben az öbből országok érintettek. Üdvözölnének egy proaktívabb hozzáállást, az Európai Unió részéről erőteljesebb jelenlétet a képviseletet illetően. Egy nagyon kis delegációt tartunk fenn Riádban. A hat GCC országhoz tartozik ez, illetve titkársághoz, és nem könnyű ezt az irodát fenntartani, illetve ilyen limitált eszközökkel erősíteni a párbeszédet. A térség a különböző országokban teljesen más képet mutat, ezeknek az országoknak mind megvannak a sajátosságaik, ezeket pedig figyelembe kell venni. És azt gondolom, hogy eddigi erőfeszítéseinket a közös akcióprogram keretében tovább kell erősítenünk. Fontos lenne együttműködést folytatni olyan területeken, amelyek kölcsönös érdeklődésre tartanak számot, az oktatásban jelentős befektetések történnek az ezen országok részéről szaúd 60 ezer hallgató, szaudi hallgató tanul külföldön a fellowship scheme segítségével, bilaterális alapúak ezek a programok, de Számos egyetem próbál meg helyet adni az egyre nagyobb számú hallgatóknak, hallgatói létszámnak. Tehát nagyon érdekelt a térség abban, hogy kiépítse kapcsolatait az EU-val. Az Erasmus Mundus egy olyan program, amelyet üdvözölnének, hiszen ez növelné a hálózatok létrehozásának lehetőségét, illetve hozzáadott értéket biztosíthatna mindahhoz képest, amivel már így is rendelkeznek bilaterális szinten. A megújuló energiaforrások, a tudomány, technológia olyan területek, ahol szintén erőteljesebb befektetésekre lenne szükség. Ezek az országok jelentős befektetéseket végeznek ezeken a területeken, és partnerségi kapcsolatot szeretnének velünk kiépíteni. Meg kell vizsgálni bizonyos programok megnyitásának lehetőségét az ebből lehetőség országai felé olyan programokét, amelyekkel az Európai Unió eh, rendelkezik. Ezek eh, olyan programok, eh, amelyek nem a klasszikus modellre épülnek, hanem egy kiegyenlítettebb partnerségre. Nem a finanszírozás feltétlenül a legfontosabb probléma, hanem a hálózatok és cserék, csereprogramok kialakítása. Ezekben mutatkoznak még hiányosságok. Fontos lenne megvizsgálni azokat az eszközöket, amelyekkel rendelkezünk, a politikai keret szintén meghatározó, és a különböző területeken beszéltünk a partnerségi kapcsolatok kialakításának lehetőségéről, de speciális eszközöket is meg kell vizsgálnunk annak érdekében, hogy erősítsük -e ezt az együttműködést. Kis projekteket is igyekeztünk támogatni, és amikor a jövőbe tekintünk, akkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy több eszközre van szükség, amely katalizátor szerepet tölthet be. A közös kezdeményezések mindenképpen segítenék ezt az együttműködést, és fontos lenne, hogyha az Európai Unió láthatóbbá válna a közös kezdeményezésekben, ami a szabadkereskedelmi megállapodást illeti, Természetesen ez egy olyan kérdés, amelynek vannak gazdasági és politikai konnotációi. Az, hogy eddig nem sikerült megfelelően előrelépni, ezt ők negatívan értékelik, és a kapcsolatokra nézve is negatív. A politikai záradék és az exportadó olyan témák, amelyek kapcsán meg kell vizsgálni, hogy melyek a legfőbb akadályok. Az együttműködési tanács nagyon fontos, hogy ezekkel foglalkozzon, és a bizottság ezeket elfogadta. Természetesen mindennek vannak korlátai, és a paraméterek is limitáltak egyenlőre. A tárgyalások megakadtak az elmúlt két évben, ez pedig nem járult hozzá a pozitív atmoszféra kialakításához a két blokk között. A luxemburgi miniszteri találkozón a két fél megállapodott abban, hogy megvizsgálja a további megbeszélések lehetőségét, hogy mennyiben sikerül közös alapot találni. Reméljük azt, hogy az elkövetkezendő hónapokban további kapcsolatok kialakítására lesz lehetőség, és sikerülhet eh, megoldani az exportadó kérdését, illetve ezekből pozitív végkifejletet lehet kerekíteni. Köszönöm szépen. Bone, <clears throat> la parola. Köszönöm szépen Nárbóne úrnak. Jettem, aki kolléganő kapja most meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. Kiváló jelentést készített, amely nagyon nagy tud, szakmai tudásról is tanúskodik. Lenne azonban néhány kérdésem és néhány megjegyzésem. Nyilvánvalóan senki sem kérdőjelezi meg, hogy a gazdasági együttműködés nagyon fontos a két szervezet között. Az öbölmenti együttműködési tanács esetében a tagállamok egymás között is versenyben állnak, ami az átláthatóságot, illetve ami a szereplési lehetőséget illeti a piacokon. Hogyha az Európai Unió egy közös politikát szeretne követni, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy közösen hallassuk a hangunkat, hiszen gyakran az a helyzet alakul ki, hogy egymás között is versenyben állunk. Azt hiszem, hogyha sikerül ezt megvalósítani, akkor világosabb üzenetet tudunk megfogalmazni. Ehhez azonban nagyon sok kérdésben egyhangú döntést kell elérnünk. Nagyon fontos az emberi jogok kérdése. A gazdasági együttműködés azonban az emberi jogi helyzet javulását is szolgálhatja, annak érdekében, hogy közösen befolyást gyakorolhassunk egymásra, vitát kell folytatnunk, eszmecserére van szükség más témákban is. Fontos lenne először is a közös érdekeket megtárgyalni, például a kereskedelmi politika kérdését, és hogyha itt sikerül egyetértésre jutni, akkor az eszmecserébe be lehet vonni a többi területet is. Ami az egyes pontokat illeti, a jelentés harmadik pontjában a jelentéstevő megfogalmazta az igényt a jobb kapcsolatok iránt a további diplomáciai képviseletek kialakításával. A jelenlegi gazdasági helyzetben azonban nagyon óvatos lennék azzal a kérése, hogy további pénzekre lenne szükség. Azt hiszem, ezt máshogy kellene elérni. De ez nem csak erre a jelentésre igaz, hanem általában véve a parlament pozícióira. Nem követelhetünk egyre több és több pénzt mindenféle célkitűzés megvalósítására. Néha üdvös lenne, hogyha a jelenleg rendelkezésre álló pénzekkel tudnánk eredményeket elérni, de ez nem csak erre a pontra vonatkozik, ezt általános megjegyzésnek szántam. Általánosságban véve el kellene gondolkodnunk azon, hogy nem lenne lehetőségünk jobb eredményeket elérni a jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel, forrásokkal, ami az ötös pontot illeti. Itt a jelentéstevő hiányolja a rendszeres, konstruktív politikai párbeszéd számára rendelkezésre álló teret Kérném a jelentéstevőt, hogy ezt magyarázza meg. Hiszen létezik egy közös munkaprogram, amelyet a miniszterek tanácsa elfogadott, de mindez összefügg a kettes ponttal is, ahol az a javaslat olvasható, hogy az Unió egy stratégiai partneri kapcsolatot alakítson ki. Mit jelent ez konkrétan? Mit jelent a stratégiai partnerség? Mit tartalmaz ez? Ide tartozik például az is, vajon, hogy esetleg ezt a partneri kapcsolatot egy kicsit szélesebb alapokra helyezzük, hiszen ők nem feltétlenül mindannyian stratégiai partnerek, de mit jelent pontosan ez a fogalom, hogy stratégiai partnerség? Köszönöm szépen. Non, sapevo <laughs> se avessi terminato perché ho visto... Köszönöm. Nem voltam biztos abban, hogy befejezte a mondandóját, mert még égett a mikrofon. A jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy reagáljon bizonyos megjegyzésekre, illetve felves, felvetésekre. Bodis úr parancsoljon önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Euh, euh, euh, köszönöm szépen, elnök úr. Megvan az összes szükséges információ. Válaszoljak most az eddigi hozzászólásokra? Igen, köszönöm szépen. A hozzászólásokat teljes mértékben osztom az önök véleményét. nem csak gazdasági tekintetben, hanem politikai tekintetben is létezik egy verseny a tagállamok között a világ eme régiójában, és ez a nevezhetjük akár diplomáciai versenynek is. Ez a verseny nyilvánvalóan káros az Európai Unióról kialakított képre vonatkozóan. Éppen ezért természetesen az új külügyi szolgálat keretein belül meg kell teremteni a lehetőséget, hogy Európa egy hangon szóljon, és egy üzenetet, mégpedig az Európai Unió üzenetét közvetítse. Ami a pénzügyi eszközök kérdését illeti, nem szabad teret hagyni a félreértéseknek, javítani fog, ki fogjuk javítani ennek megfelelően a szöveget, hogy ez világos legyen. Nem arról van szó, hogy Európa ebben a régióban vagy más régióba, régióban hatalmas pénzeket kölcsön, szemben azokkal a régiókkal például, ahol fejlesztési segélyekről van szó. Hogyha ezekről a pénzekről beszélünk, akkor itt mindenek előtt olyan eszközökre gondolunk, amelyeket alkalmazhatni lehetne, mint például a képviselet növelése. A RIAD képviselet egy nagyon kis csoport, és például Doában, Katarban, Kuwaitban, vagy az Egyesült Emirátusokban nem létezik EU-s képviselet. Tehát nem arról van szó, hogy hatalmas összegeket ruházzunk be, sokkal inkább az emberi erőforrások és a diplomáciai képviselet terén szeretnénk gondoskodni arról, hogy az Európai Unió jelenléte világos legyen. Amikor megvizsgáljuk a helyzetet, a jelenlegi helyzetet, akkor azért elég elszomorodhatunk. Azonban, hogyha összehasonlítjuk a mostani helyzetet a 10, 15 vagy 20 évvel ezelőtti helyzettel, akkor azért megvigasztalódhatunk, mert mégiscsak egy állandó mozgás tapasztalható ezekben az országokban, a jobb kormányzás, a nők politikai döntéshozó folyamatba való beemelésével kapcsolatban, valamint bizonyos államokban a parlamentek szerepének elismerése. Persze nagyon lassú ez a folyamat, de azért legalább állandó, folyamatos. Nem voltak hirtelen hátralépések, mint ahogyan azt más országban esetleg megtapasztalhattuk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az Európai Unió szerepe nem az kell, hogy legyen, hogy keményen kritikát ö, fogalmazzunk meg, hanem inkább ö, segítsük azt a folyamatot, amely egy jó húsz évvel megfelelő irányba halad. Utolsó gondolat a stratégiai partnerség. Teljes mértékben egyetértek önnel, asszonyom, amennyiben mindenhol stratégiai partnerséget alakítunk ki, akkor valójában sehol sem valósul az meg. De mégiscsak úgy gondolom, hogy ebben a régióban van értelme. Azért, mert itt egy valóban stratégiai régióról van szó, meg kell értenünk, hogy az öbölmenti országok térségének tanácsa a teljes félszigetet magába foglalja, és hogyha az Ormúzi szoros, vagy az indiai óceáni szoros stratégiai fontosságára gondolunk, akkor ez azért elég könnyen megérthető. Ott van például az alkaida jelenléte is a régióban, és nem csak az alkaida. Tehát az alkaida Jemenben vagy az arab félszigeten is igencsak erősen tevékenykedik, és Jemenben ugye polgárháború réme is látható. És aztán ugye az iráni helyzet is ott van egészen közel. Tehát ezért mondom, hogy stratégiai, mert valóban stratégiai régióról van szó, energia, geopolitika szempontjából, és energiabeszállítóként is. Éppen ezért úgy gondolom, hogy amikor stratégiai partnerségről beszélünk, akkor itt valóban egy fontos stratégiai partnerségről beszélünk. Eddig ugye beszállító-vásárló mm, jellegű volt a kapcsolatunk, az emberi jogok kérdését is felvetettük, de nem valós stratégiai partnerként tekintettünk erre a térségre, illetve ezekre az országokra. Esetleg ön is hozzászólna? Igen, hogyha lehet, akkor röviden, mert van még egy másik jelentésünk, Gáler úr jelentése is. Én csak röviden hozzá tenném azt, hogy valóban olyan régióról van itt szó, amelynek a tagállam, egyes tagállamokhoz igen erős bilaterális kapcsolatai, kapcsolatok fűzik, ezek nagyon érdekes piacok, növekvő piacok, tehát nagy a lehetőség. Ettől függetlenül azt tudom mondani, hogy az Európai Unió egyfajta kiegészítő jelleggel vesz részt a helyi képben. Észrevették végre ezek az országok azt, hogy az Európai Unió nagyon sok kérdésben fontos partner lehet, és még egy rövid anekdotát is hozzáfűznék. A delegáció természetesen növeli az EU, vagy öregbíti az EU hírnevét. Rihádban azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal jobban érdeklődik a kormány, vagy jobban ismeri az Európai Uniót, mint olyan országokban, ahol nincsen képviseletünk. Csak ennyit szerettem volna még hozzáfűzni. Köszönöm. Narbonne doktor. És most Bodis úrnak is megköszönöm a munkáját. November 24, 18 óra lesz a módosítások előterjesztésének határideje. Módosítások megvitatása február 1, és a szakbizottsági szavazás február 10. Plenárisra pedig a márciusi második ülésen kerül majd ez az anyag. Most következik az utolsó napi rendi pontunk, ami pedig egy fenntartható északi sarkvidékre vonatkozó uniós politika. Gáler úr jelentése. Köszönjük szépen, hogy megengedte a cserét a napirendben. 164 módosítás van. Ezeket ki is osztottuk a kollégáknak, úgyhogy megadom a szót a jelentéstevőnek. Igen, nehéz feladata lesz, hogy ennyire sok módosítás érkezett. Öni a szó. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kollégáknak is a módosító javaslatokat. A jelentés nem egy vitatott témával foglalkozik alapvetően. Az első vitában és az árnyék jelentéstevőkkel folytatott megbeszélések során is világosá vált, hogy széles körű a konszenzus. Éppen ezért már elmondhatom most, hogy a módosítók nagy részét el tudom fogadni, nagy részük pontosítja a jelentést, illetve kiegészíti azt. A jelentés tervezetben ezen kiegészítéseknek nem lett volna hely, hiszen korlátozott annak a hossza, és ezért köszönöm a kollégáknak a nagyon jó kiegészítéseket. Szeretnék szólni most néhány olyan területről, eh, ahol esetleg el tudom fogadni a módosításokat is, azokról is, ahol nem. Az egyik eh, terület egy esetleges északi sarki megállapodás, az arra vonatkozó megállapodások, amelyek ezt kérik, egy ilyen megállapodás kialakítását, ezeket nem támogatom, hiszen ott az érintettekkel kellene egyeztetni, ez az ő dolguk lenne. A parlament egyszer már tulajdonképpen tárgyalt erről, és ez irritációkat váltott ki az adott régióban. Éppen ezért azt hiszem nagyon óvatosnak kell lennünk, és ezzel nem értek egyet ezekkel a módosítókkal. A jelentés egyébként pedig rámutatott azokra az átfogó együttműködési lehetőségekre, amelyekkel rendelkezünk. Egyetértek azon módosításokkal, amelyek az őslakos lakosságra, népességre vonatkoznak, az azzal kapcsolatos lehetőségekre A 20-as számú módosító javaslattal kapcsolatosan azt szeretném mondani a javaslattevőnek, ez a, az elhangzott angol szöveg áll a módosításban, ez tényszerűen nem így van. A Máre főigazgatóságnak van az Oceans of Tomorrow's Tomorrow nevezetű projektje, valamint léteznek más költségvetési tételek is, amelyek az északi sarki kutatással foglalkoznak. Ha már az északi dimenzióról beszélünk, akkor nagyon támogatom, hogy ezt a politikát, ezt a közös politikát Oroszországgal szemben tovább folytassuk és fenntartsuk. Azt gondolom azonban emellett, hogy az Európai Unió északi sarki politikáját nem szabad a az északi dimenzió politikája, politikája mentén definiálni, ennek egy saját önálló politikának kell lennie. Beszéltünk az úgynevezett Arctic Window-ról az északi dimenzió politikájában. Ez sajnos általában befagyott, és az, ész, az orosz fél is általában utalt arra, arra, hogy létezik itt egy window, tehát egy ablak, de ez nem ajtó. Tehát az északi dimenzióra vonatkozó módosítókat inkább ellenzem. Egy pillanat. Egy rövid utalás csak a 66-os módosítóra. Jakonzári kolléganő azt szerette volna, hogyha bevennénk az erőforrások fenntartható hasznosítását a jelentésben. Ezt én is támogatom. Itt valószínűleg egy félreértésről volt szó, itt a Norvégia és Oroszország közötti megállapodást idéztem. Itt nem szerepel a fenntartható szó, ez csak később következik a jelentésben, ez csak egy technikai jellegű megjegyzés. ami a nagyon részletes módosítókat illeti, és amelyek az ottani nemzetállamok kompetenciáira vonatkoznak, illetve például arra, hogy a kutatásokat milyen módon kellene lefolytatni. Ilyen például Westlund és Ferm kollégák 69-es eh, módosítója. Itt eh, nagyon fontos látnunk, hogy itt nincsenek jogköreink ezekben az országokban, és Norvégiában például nagyon jó a szabályozás erre vonatkozóan. Hogyha nagyon részletekben menően fogalmazunk és javaslatokat teszünk, akkor azt gondolom, hogy ez nem teljesen jó ötlet. Ez a szöveg áll tehát a jelentésben az ott illetékes intézmények ezt már megteszik, itt nem valaminek a, a felülvizsgálatáról van szó. Ezekben az államokban, intézményekben, ügynökség, ö, államokban vannak olyan intézmények és ügynökségek, amelyek foglalkoznak már ezzel. Nem szabad azt a benyomást keltenünk, hogy itt valamilyen hiányosság van. A 70-es módosító pedig az EU-s felségvizekre vonatkozik és teljesen szisztematikusan szemlélve ez nem tartozik ide. Itt arról van szó, hogy a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk a kőolaj kitermelés lehetőséget az EU-s felségvizekben. Ez valóban így van, de én nem az EU-s felségvizekkel foglalkozom a jelentésben, ezért tartalmi okokból elutasítom ezt a módosítót. Ami az éghajlatvédelmet illeti, csak egy megjegyzést tennék, az északi sarkot nagyon nagy mértékben érinti az éghajlatváltozás, de a sarkvidéki intézkedések révén nem tudjuk az ott végbe menő éghajlatváltozást befolyásolni, hiszen az északi sarkon minimális a környezetszennyezés. Az a környezetszennyezés, amely az északi sarkvidéki éghajlatváltozást is előidézi, az kívülről érkezik, tehát nem a területen keletkezik, ezért ott nem tudunk sokat tenni a környezet szennyezés ellen, de a jelentés nyilvánvalóan tartalmazza azt a megjegyzést, hogy az ottani tevékenységeknek meg kell felelniük a legmagasabb szintű környezetvédelmi normáknak, de ahogyan mondtam, az ottani intézkedésekkel az ottani éghajlatváltozást nem tudjuk befolyásolni, illetve megállítani, ez egy globális szintű tevékenységet előfeltételezne. Ennyit erről. Azt hiszem, hogy a 97-es módosítót módosító tartalmilag egy kicsit elcsúszott, ez tulajdonképpen helyettesíti a jelentésben lévő vonatkozó részt, de ez valahogy nem illik oda mégsem. Kérném a módosítót megfogalmazókat, hogy itt nézzenek utána, hogy itt mi történt, és Brock úr megjegyzését pedig most nem tudtam figyelembe venni. Tehát ez egy technikai jellegű megjegyzés a módosítók benyújtóinak. Ami a 103-as módosítót illeti, felolvasom, Azt hiszem, ez is némileg a szubszidiaritással függ össze. Ezek a területek szigorúan véve nem az EU-hoz tartoznak, ezért a potential of each locality megfogalmazás EU segítséggel azt hiszem, ez egy kicsit túllő a célon. Ezt Kanadában, Norvégiában, az USA-ban saját maguk is meg tudják oldani, ezért ellenzem ezt a jó szándékú megjegyzést, vagy módosítást. Erről ennyit. Ami a 112-es módosítót illeti, Ez a szöveg áll tehát a módosítóban. Mindig nagyon támogatom a kisebbségek védelmét, de azt gondolom, ilyen formában ez túl explicit, explicit és túl szűk megfogalmazás, hiszen nem csak finnugor kisebbségek élnek ott, hanem más kisebbségek is. Azt hiszem, hogy annál jobb megközelítés, hogy az Európai Unió ott maga ténykedik, és a svéd, finn, észt, norvég kapcsolatokat támogassuk, ez autentikusabb lenne, hiszen ezek az országok már jobban látják, hogy mi a helyzet, de hogy az Európai Unió ott önmaga tényszerűen bárhogy beavatkozzon a helyzetbe, úgy gondolom ez helytelen volna, de van egy olyan módosító megfogalmazás, amely nagy részt megfelel annak, amit a szerzők talán szándékoltak. Néhány módosító javaslat egyfajta militarizálódást militarizálódásra utalnak a régióban, azt hiszem, itt különbséget kell tennünk. Egyrészt az éghajlatváltozás révén keletkeztek bizonyos területek, és bizonyos országok ott ténykednek ilyen téren, de itt nem csak katonai tevékenységről van szó, a kanadai rangerek például a mi mi rendőrségünkkel volna összehasonlítható. Én ezt személy szerint nem nevezném militarizálódásnak. egy egyszerű jelenlétről van szó a saját területükön, és azt hiszem, hogy ez nem jelent militarizálódást, éppen ezért nem támogatom az erre vonatkozó javaslatokat, mert úgy gondolom, hogy ezek esetleg téves képet adhatnának a helyzetről. A sarkvidéki tanács véleményünk szerint további kompetenciákat kapna, és a gyakorlatban több döntéshozási lehetőséget ruháznánk rá. Ebben bizonyosan egyet értünk. A 173-as a következőképpen fogalmaz. Úgy gondolom, hogy ez a megfogalmazás nem egy jó megközelítés, hiszen jelenleg csak eseti megfigyelők vagyunk. És a sarkvidéki tanácsban eseti megfigyelőként ilyen formában semmiképpen sem lehet ezt a tanácsot erősíteni. Ez a, az állandó tagok feladata, de a bizottság, aki eseti megfigyelőként szerepel ebben a tanácsban, nyilvánvalóan nem tudja a tanács kompetenciáit így módon növelni, de természetesen támogatjuk, hogy ez a tanács nagyobb szerephez juthasson, ami a döntéshozatalt illeti. Ami az északi dimenziót illeti, már elmondtam a legfontosabbakat. Ami a 142-es módosítót illeti, itt a sarkvidéki tanácsról van szó, és a civil társadalom, valamint a nem kormányzati szervek bevonásáról is szó esik. Következőket követeli. Ez már jelenleg is így van. Ez, ennek már gyakorlatilag eleget tettünk ennek a követelésnek, ezért nem tartalmilag ellenzem a módosítót, hanem egyszerűen azért, mert ez már tényszerűen így van. az utolsó előtti ponthoz érkezem el ezzel. Ez a 149-es módosító. Ezzel kapcsolatosan is az a benyomásom, hogy valahogy nem jó helyre címezték. Az eredeti szöveg azt javasolja, hogy a bizottságnak hogyan kellene megszerveznie magát, hogy egy koherensebb sarkvidéki politika jöjjön létre, és utal arra is, hogy a külügyi szolgálatban is ennek megfelelően kellene ténykedni. A módosító, a 149-es módosító pedig teljesen más dologról beszél, teljesen másról szól, arról, hogy a nemzetközi szervezetek az Európai Unión keresztül sarkvidéki kérdésekben hogyan tudnak még aktívabbak lenni. Azt hiszem, hogy itt is valami félrement, ez máshova tartozik. Az utolsó kérdéskör, és ez nem lep meg, szinte kivétel nélkül az összes finn kolléga által említésre került, azonos megfogalmazásban szinte, Itt pedig az Arctic Information Center, vagyis az Sarkvidéki Információs Központról van szó, a Lapföldi Egyetemen. Jelentésemben egy kicsit semlegesebben fogalmaztam, és így fogalmaztam, Egy ilyen információs központ támogatása azt hiszem a politikai üzenet, és az a kérdés, hogy hogyan valósítjuk ezt meg. Tulajdonképpen a bizottság mikromanagementjének a feladata. A bizottság feladata, hogy tájékoztatási politikáját, ezzel kapcsolatos projektjeit oly módon szervezze meg, hogy megvalósulhasson a kitűzött cél. Hogyha a bizottság pénzt ad az ilyen projektekre, akkor érvényben kell, hogy legyenek a pénzeszközök hozzárendelésének szabályai. Ez azt jelenti, hogy ha létrehozunk egy ilyen központot, akkor szükség van egy közbeszerzési folyamatra, többen is pályázhatnak, és éppen ezért ezeket a szabályokat nem írhatjuk felül, felül mondván nem érdekelnek a szabályok, ezt meg ezt akarom. Hogyha a régióból származnék, akkor én is azt mondanám, hogy ez egy kiváló ötlet, nagyon jó lenne egy ilyen központ, de valójában nem az, ez az egyetlen olyan hálózat, amely létezik, vannak már tudományos hálózatok, amelyek nagyon jól működnek, és a Brüsszelbe érkező információk halmaza már igen széles körű, A megfogalmazásban nem vagyok olyan merev, hogy azt mondanám, hogy teljesen ellenzem ezt, de egy olyan megfogalmazást kellene találnunk az árnyék jelentéstevőkkel is, amely egyrészt szolgálja az adott célt, nevezetesen az információk gyűjtését, azok irányított továbbadását, másrészt azonban figyelembe kell venni a szabályokat is, amelyek már léteznek ezen a területen. Derülátó vagyok a tekintetben, hogy ha a jövő héten árnyék jelentéstevőkkel eszmét cserélünk, akkor sikerül olyan megfogalmazást találnunk, amely abba az irányba mutat, amit filmbarátaink javasoltak, de tiszteletben tartja, tartja azokat a szabályokat is, amelyeket az Európai Unió megfogalmazott. Ez lenne az én reakcióm jövő héten, kedden reggel 9 órakor talán, de erről majd még egyeztetünk, egy egyeztető találkozót kellene tartanunk az árnyék jelentéstevőkkel, hogy aztán széleskörű konszenzusban elfogadhassuk a jelentést. Köszönöm szépen! Mindenki megtapsolta a jelentéstevőnket. Hárman kívánnak hozzászólni. Kérem, hogy három percbe próbálják meg összefoglalni a dolgokat, mert dél előtt egy picivel le kell vált, illetve el kell mennem, és nincs itt semmilyen más alelnök sem, úgyhogy sajnálom. Simánszki úr. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez a jelentés nem igazán ellenmondásos, számos ok miatt is. Messze vagyunk eh, a sarkvidéki térségtől, tehát nem vagyunk nagyon megosztottak. Nem szeretném alulbecsülni a jelentés eh, fontosságát, azt gondolom, hogy a jelentéstevő mindent belevont, és éppen ezért ez egy közös szöveg. Az északi sarkvidék eh, fontos terület, Néha Norvégia és Oroszország között a Barrend-tengeren megállapodás, illetve erről a térségről, és néha pedig vannak olyan lépések is, amelyek kevésbé konstruktívak. Például az, hogy itt vagy ott felvonják valamelyik ország zászlaját. Ami az északi sarkvidéki tanácsot illeti, én támogatom az Európai Unió intenzívebb szerepvállalását ebben a térségben, kivéve a kutatást. Két módosító indítványunk van arról, hogy az útvonalakat hogyan lehet kezelni. Nagyon fontos, hogy ne legyen diszkrimináció, amilyen nemzetközi szervezeteket illeti, illetve ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak. Vannak olyan útvonalak, amelyeket nem használhatja valamelyik fél, de más felek igen, ami a e, természeti erőforrásokat illeti, az ezekhez való hozzáférést. Azt gondolom, hogy az ENSZ-nek itt szintén szerepet kéne vállalnia. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés e, elfogadható majd a plenárison és a szakbizottságban is egyhangulag. Thanks. Jöttem Köszönöm. Először is azt szeretném mondani, hogy nagyon örülök annak, hogy Pöttering úr és Brock úr itt vannak ezen a fontos vitán. Három gondolat most pedig. Örülök, hogy ennyi módosítás érkezett az őslakosokkal kapcsolatban. Itt megint csak az Európai Bizottság, illetve az őslakosok közötti állandó párbeszéd fontosságára hívom fel a figyelmet, itt a számi lakosságról van szó. Aztán, ami az északi dimenziót illeti, az Európai Unió az északi dimenzió politikáján keresztül vesz részt az északi sark életében. Izland, Norvégia és Oroszország is fontosak ebből a szempontból. Az északi sarki ablak gyakorlati megoldásokat kínálhat az Európai Unió számára, és egy ilyen külső dimenziót is feltételez egyben. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy az északi dimenzióból az északi sarki ablak a legutóbbi oszlóbi ö, északi ö, dimenziós ülésen is ö, megvitatásra került. Aztán az információs központra szeretnék utalni. Az észt kolléga is egyetértett a finn kollégákkal abban, hogy a Lapföldi Egyetemet említsük meg. Jövő héten folytathatjuk a vitát és nagyon örülök annak, hogyha kompromisszumos megoldásokra juthatunk, már csak azért is, mert rengeteg módosítás érkezett, és könnyebb úgy is szavazni, hogyha több a, mód, a kompromisszum. Köszönöm, Valensza képviselő következik három percben. Köszönöm. Nem vagyok tagja ennek a szakbizottságnak, Ezt az elején szerettem volna leszögezni. Köszönöm szépen Gáler úrnak a jelentéstervezetet. De azt hiszem, hogy itt túl kevés szó esik a klímaváltozásról, amely pedig nagyon fontos annak érdekében, hogy politikai és gazdasági döntéseket hozzunk. Öt gondolatom van, ebből három a kutatásra vonatkozik. a közlekedés a gazdasági szempontok a legfontosabbak az Európai Unió számára. De ebben a régióban, hogyha megváltoztatjuk a gazdaságot, annak köze lesz a természeti környezet változására is, már jobban, mint máshol. Hogy hogyan is változik majd meg a természeti környezet, azt a szakértők tudják megmondani. Az északi sarkon a kutatást leginkább azok végzik, akiknek hozzáférése van, ugye a nemzetközi szerződések alapján is. Nem olyan régen környezetvédelmi ürügyekre hivatkozva több kutatócsoportnak nem engedték meg, hogy bejöjjön az északi sark területére. Oroszországot említeném meg ebből a szempontból. Tehát nagyon fontos lenne azt tudni, hogy pontosan mi is történik, nem csak az északi sarkon, hanem nálunk is. És a már elvégzett kutatómunka azt követeli meg tőlünk, hogy kimondjuk azt, amit már tudunk az északi sark ökoszisztémájáról. Négy módosításunk van még, amelyeket most nem fogok ismertetni, de lenne egy-két megjegyzésem viszont. Az északi sarki terület genetikai forrásait egyelőre nem használjuk ki, azonban a probléma az élő világ kihasználása, amelynek kihatása lehet a teljes ökoszisztémára. Ha összekeverjük a genetikai forrásokat az élő forrásokkal, az szerintem nagyon problématikus lesz. Úgyhogy ezt a módosítást eléggé mm, ellentmondásosan lehet megítélni. Második pont. Általános megjegyzés. nem az északi sark, sarkvidékről beszélünk, hanem az északi sarkról. Ról. Az ökoszisztémák szempontjából a 11. oldalon azt olvashatjuk, hogy egy integrált ökoszisztéma kezelésre van szükség. És az ökoszisztémák tiszteletben tartását is biztosítani kell. Harmadik pont. Az Európai Unió nem támogatja a megfigyelő központokat az északi sark vidéken. Az Európai Uniós nagykövetek az északi sarki tanácsnál, olyan diplomaták kellene, hogy legyenek, akik nem északi uh, országokból érkeznek. A 15. oldalon, a harmadik fejezetben arról esik szó, hogy Dánia, uh, Finnország és Svédország ugye részt vesznek. Ezek uh, északi, sark, északi országok, miközben például Franciaország állandó megfigyelő az északi a sarköri tanácsban. Sajnos azt hiszem, hogy az írott fordításban volt egy-két hiba. Köszönöm szépen, Valensza képviselő. Három percben a bizottság. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is el szeretném mondani azt, hogy nagyra értékeljük ezt az Európai Parlamenti kezdeményezést, és az Európai Parlamenttől iránymutatásokra van szükségünk eh, annak érdekében, hogy eh, ennek a politikának az első szakaszát le tudjuk zárni. A bizottság már elkészítette a kommunikét, a tanács az elmúlt évben végkövetkeztetéseket fogalmazott meg, és remélhetőleg hamarosan megszületik az Európai Parlament jelentése is. Ilyen rövid idő alatt nem tudunk végigmenni az összes módosító indítványon, de szeretnék néhány megjegyzéssel élni a vita kapcsán különösen ami Gáler úr előadását illeti. Sok mindent támogatunk azon dolgok közül, amelyeket megemlített, különösen az, hogy az északi dimenzió nem volt az egyetlen finanszírozási forrás, a kutatást illetően erősíteni kell az erőfeszítéseket, és néhány parlamenti képviselő erre ki is tér. Egyetértünk a, a nemzetállamok kompetenciáival, óvatosaknak kell lennünk, hiszen az északi sarki politikának egy másik fontos eleme is van, és mindezzel eh, ezen a térség, ebben a térségben üzenetet küldünk partnereink számára. Éppen ezért nagyon óvatosaknak kell lennünk, amikor különböző kifejezéseket használunk, amelyek az tengereikre, népeikre vonatkoznak. Szeretnék még egy dolgot kiemelni. Az őshonos lakosok, illetve népek kapcsán mindegyiküket támogatnunk kell az északi sarkvidéken, és az orosz őshonos lakosság jelenti az egyik fő probléma forrást, illetve aggodalommal tölt el bennünket. Különösen a finnógor családot, az Európai Unióban része vagyunk a finnógor családnak, a finnugor őshonos népek, eh, kisebbségek eh, nem tekintetnek kisebbségnek az Orosz Föderációban, éppen ezért jó lenne, hogyha az Orosz Föderáció is elismerné ezeket a finnugor népeket kisebbségként. Nagyon fontos, hogy ez eh, sarkvidéki tanács operatívabb legyen, de itt is legyünk óvatosak a megfogalmazásnál, még nem értünk el ide, és egyenlőre kicsi a játékterünk. A képviselők közül sokan elmondták azt, hogy megfigyeljük ezt a területet, tehát a megfigyelőkre van szükség, illetve más szervezeteknek is ezt kéne tenniük. Ez nincsen benne a szabályzatban. A bizottság volt meghívják minden egyes magas szintű megbeszélésre, és az őshonos lakosságokat képviselő szervezeteknek is helyet kell találni a tárgyalóasztalnál, hiszen ott van a helyük. A finanszírozás kérdése is elhangzott természetesen, hogyha az információt javítani akarjuk, illetve a saját imidzsünket, akkor a további finanszírozási forrásokra van szükség. Tehát mi mindazt megtehetjük, amiről önök határoznak. Az északi dimenzió kapcsán minden egyes alkalommal az északi dimenzió által támasztott potenciálokat is mérlegelni kell, de nem egy olyan politikáról van szó, amelyet más nem európai szereplők is támogatni tudnak, mint például Kanada, az USA és Grönland. Tehát fontos, hogy az EU egy saját északi politikával rendelkezzen. Köszönöm szépen! Taran úrnak adom meg a szót három percben. Köszönöm szépen! A bizottság tett egy nyilatkozatot, éppen ezért nekem nem is kell három perc. Értékeljük azt az érdeklődést a bizottság részéről olyan népek felé, amelyeket nem ismernek el kisebbségként. Mindegy, hogy finnógor népeknek hívjuk őket, vagy általánosabb megfogalmazást alkalmazunk, de ezek a népek az északi sarkvidéken élnek. Második megjegyzésem. 18 hónapja dolgozom a parlamentben, és nagy megtiszteltetés és öröm volt számomra együtt dolgozni a jelentéstevővel és munkatársával. Szeretnék valamit mondani. Hát lehet, hogy sikerül áttörést el, előidézni tíz év után ebben a politikában. Jattam aki asszonyjal is egyetértek, a mai vita nagyon sűrű, ugyanúgy, amennyire sűrűn lakott az északi sarkvidék. És várom az árnyék jelentéstevőkkel folytatott találkozót, az az érzésem, hogy az összes szükséges kompromisszumot ki tudjuk majd dolgozni, illetve a jelentés kapcsán előbb, előrébb tudunk lépni. Köszönöm szépen, csak két percet vettem igénybe. Köszönöm. Nagyon ügyesen betartotta az időt is. Remélem, hogy a jelentéstevőnk is abban a hét percben benne tud maradni, amit neki tudok szánni. Na, 7 percre nekem se lesz szükségem, elnök úr, gyorsabban be fogom fejezni. Köszönöm szépen a megjegyzéseket a kollégák részéről. a kollégának szerettem volna még mondani néhány szót. Ami a kutatás területét illeti, azt hiszem nagyon erős a jelenlétünk, és az összes tagállamra tekintve is így van ez. Norvégia, illetve az északi sarkvidéki övezet, ide tartozik Kanada is, ez egy hatalmas terület, rengeteg nemzeti kutatóállomás is létezik, amely együttműködik egymással, és részben EU-s pénzeket is felhasználnak az ottani projektekhez. Említettem is már ezt a kérdést, még egyszer utána nézek, hogy ezt valóban érdemes-e bővebben kifejteni, de mindenképpen támogatást kap a részemről ez a kérdéskör is. Egy rövid magyarázat. A német fordítás nem teljesen jó. A genetikai tengeri kincsek hasznosítása. Nagyon sok nagyon sok egysejtűt érint ez a kérdés, a biotechnológiai iparágban nagyon sok ilyen egysejtűt hasznosítanak, erre gondoltam. Itt a genetikai szó talán nem a legszerencsésebb megfogalmazás, utána nézzünk majd, hogy hogyan lehetne ezt találóbban megfogalmazni. Ami az Ecosystem Based Management kifejezést illeti, illetve fogalmát illeti. Ez egy további pont volt. Itt létezik egy továbbfejlesztési potenciál ezen a területen. Ez a megfogalmazás, integrated management, ez számomra elfogadható. Gondoskodom majd róla, hogy ez is szerepeljen majd a jelentésben ilyen formában, hogy világosá váljon, hogy miről is van itt szó. Az összes többi ről majd a jövő héten az árnyék jelentéstevőkről beszél, árnyék jelentéstevőkkel beszélünk, és azt hiszem, hogy az említetteket sikerül majd bevonni a szövegbe. Köszönöm szépen. Magnifico. Ah. Tökéletes. Három perc is elég volt a végső kommentárokhoz. aki jól ismeri a szakterületét, az így is össze tudja foglalni a mondani valóját. Úgyhogy köszönjük szépen a jelentéstevő munkáját, a mai igen gyümölcsöző vitát is. Mint tudják, december 9-én fogunk szavazni a szakbizottságban, és januárban kerül a plenáris elé ez az anyag. A mi szakbizottságunk következő ülése november 30-án lesz 10 órakor. Köszönöm.